Witam Państwa z pięciominutowym opóźnieniem. Hölgyeim és uraim, megkérem önöket, hogy foglaljanak helyet. Się usprawiedliwić, że ja tu byłem 20 minut temu. Kedves kollégánk, én már 20 perce itt ülök a teremben, de úgy látszik, hogy vannak olyanok, akiknek eddig a pillanatig nem sikerült ideérniük, de a késést majd ledolgozzuk azzal, hogy borzasztó gyorsan és hatékonyan fogunk szavazni. Mindenkit üdvözlök a mai ülésünkön, és akkor nézzük, hogy milyen munkálatok várnak ma ránk. A 16-os napirendi pont, a költségvetéssel kapcsolatos napirendi pont, most nem fog sorra kerülni, hanem a júliusi ülésünkre el fogjuk ezt halasztani. Ennek több oka is van, például Milánóba kell elutaznia nem egy képviselőtársunknak, úgyhogy ezt a napirendi pontot, a 16 os a júliusi ülésünkre elhalasztjuk, remélem, hogy ez mindenki számára elfogadható, és akkor a napirendi pont ezzel a módosítással most elfogadásra került. Nézzük a szavazást! az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme a közös agrárpolitika teljesítmény alapú ellenőrzése felé. Jánz Gizekéhez tartozik ez a szöveg, a Költségvetési Bizottság, az Illetékes Szakbizottság, és Szervema úrnak fogom átadni a szót egy pillanatra, mielőtt még megkezdenénk a szavazást, ugyanis ő sokkal jobban ismeri ezt a témát, mint én. Már ha itt van a teremben, akkor megadom neki a szót. Köszönöm szépen. Szarvamá kolléga nincsen itt wir direkt mit der Abstimmung beginnen. Rögtön kezdhetjük a szavot. żadnych uwag, to przechodzimy do głosowania. Hát, hogyha nincsen további megjegyzése, akkor kezdjük meg a szavazást. A kompromisszum. Elektronikus módon fogunk szavazni. Danten úr otthon felejtette a kártyáját, jó, akkor majd hozzáadjuk a szavazatát a többiekéhez. Jó, á, kompromisszum, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. óriási többséggel, mert Danten úr támogató szavazatát is figyelembe fogjuk venni. A 35-ös következik. Mellette, ellene, elutasítottuk. 36 mellette, elfogadtuk. B kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Méghozzá egyhangulag. És Dantanú szavazatát is természetesen figyelembe vettem. 43-as kaputó mellette 43 mellette, ellene, elutasítottuk. 44 mellette, ellene, elutasítottuk. 45 mellette, köszönöm, ezt el is fogadtuk. 46 mellette, elfogadtuk. 47 mellette elfogadtuk. 48 mellette köszönöm, elfogadtuk. 49 mellette ellene elutasítottuk. 50 mellette ellene elutasítottuk. Szeretnék ezt az utóbbit ellenőrizni? Nem. Jó, akkor a C kompromisszumhoz érünk. Elektronikus szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Az ECR-ből túl sok szavazat van. Egyel több szavazat van, mint amennyi lehet. A szavazást lezárom. A kompromisszumot elfogadtuk. Akkor az 59-es következik mellette, ellene, elutasítottuk. 60-as mellette, ellene, elutasítottuk. 61 mellette, ellene, elutasítottuk. 62 mellette, ellene, elutasítottuk. 63 mellette, elfogadtuk. 64 mellette, elfogadtuk. 65 mellette, ellene. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük a biztonság kedvéért. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Igen, valóban elutasítottuk. 66 mellette elfogadtuk. 67 mellette elfogadtuk. 68 mellette ellene elutasítottuk. 70-es mellette elfogadtuk. 71 mellette ellene. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de azért inkább ellenőrizzük. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. elutasítottuk. Egy igazán kicsi többséggel, de elutasítottuk. 72 mellette, ellene, ezt is ellenőrizni fogjuk, tehát a 72-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Egy SND-vel több szavazat van, mint kellene. A szavazást lezárom. Azt hiszem, hogy újra kell kezdenünk ezt a szavazást. Még egyszer mondom, hogy a 72-esről szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Jár úr, ne vonja el a kollégák figyelmét, mert így nem lehet szavazni. 73-as mellette. Elfogadtuk. 74 mellette, ellene, elutasítottuk. 75 mellette, ellene, Elutasítottuk. 76 mellette. Köszönöm, elfogadtuk. D kompromisszum következik, elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. És természetesen Danten úr szavazatát most sem feleztük el. 87-esre ugrunk. Azt javasolnám, hogy Caputo úr módosítóit 87, 88, 89, 90, 91 együtt szavazzuk meg mellette, ellene, elutasítottuk. Valaki nem ért egyet azzal, hogy egy csomagban szavazunk? Jó, akkor végig szavazzuk. 87 mellette, ellene, elutasítottuk. 88 mellette, ellene, elutasítottuk. 89 mellette, ellene. Ezt akkor most ellenőrizzük. Szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 90-es. Mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizni fogjuk. Tehát a 90-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 91. Mellette ellene elutasítottuk. E kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 95-ösre ugrunk mellette. Elfogadtuk. F kompromisszum következik, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 103-as következik. Mellette ellene elfogadtuk. 104 mellette, ellene, elutasítottuk. 105 mellette, visszatérünk a 104-esre és ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 105 mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 106 mellette. Ellene. Elutasítottuk. 107 mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 108 mellette. Ellene. Elutasítottuk. 109 mellette Köszönöm, elfogadtuk. Szavazhatunk é e blogban Scott Kato asszony módosítóiról, vagy szeretné-e valaki, hogy külön-külön szavazzunk ezekről? 110-től 120-ig, a 121-esről külön fogunk majd szavazni. Tehát 110-től 120-ig szavazhatunk csomagban? mellette, ellene, elutasítottuk. 121 mellette, köszönöm, elfogadtuk. Egyes mellette, elfogadtuk. Kettes mellette, elfogadtuk Hármas mellette. Elfogadtuk. Négy mellette. Elfogadtuk. Öt mellette. Elfogadtuk. Hat mellette. Elfogadtuk. G kompromisszum. Elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Köszönöm, elfogadtuk. 12-es következik mellette, ellene, elutasítottuk. 13 mellette, ellene, elutasítottuk. 14 mellette, köszönöm, mell ellene, Ellenőrizzük ezt. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk egyetlen szavazattal. Láthatják, hogy mindig ellenőrizzük, hogyha nem egyértelmű az eredmény. 15. Mellette, ellene, elutasítottuk. 16. Mellette, elfogadtuk. 17. Mellette, ellene, elutasítottuk. H. Kompromisszum. De nem, lépjünk vissza a 17-esre, és ellenőrizzük azt, a szavazást megnyitom szavazást lezárom. Elutasítottuk. Most jön a H kompromisszum. Géppel szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 21 mellette, ellene elutasítottuk. Huszonkettő mellette. Köszönöm, elfogadtuk. Szavazhatunk-e egy blogban a 23, 24, 25, 26-ról? Nem. Jó, akkor vegyük őket egyesével. 23 mellette, ellene, elutasítottuk. 24 mellette, ellene, elutasítottuk. 25 mellette, ellene, a bal oldalon ülőket kérném, hogy emeljék fel egyértelműen a kezüket, mert így nem tudunk számolni. A 25-öst fogjuk ellenőrizni. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 26 mellette, ellene elutasítottuk. Most az egész szövegről szavazunk szállásfoglalás tervezetről imígyen módosított formában a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, köszönöm a gyors és hatékony szavazást. Most eh, Polszán asszony szövegére fogunk áttérni. A tegnapi napon Paulsen asszony részletesen bemutatta a jelentését, már gratuláltunk neki, meg is köszöntött neki a munkát. Szeretne esetleg most még egyszer hozzászólni? Paulsen asszony. Jó, hogyha nem szeretne hozzászólni, akkor az azt jelenti, hogy tegnap mindent elmondott, ami fontos ebben a témában. Akkor szavazzunk. A trialógus eredményéről kell szavaznunk, név szerinti szavazás lesz. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Paulsen asszony jelentését elfogadtuk. Szeretne esetleg valaki hozzászólni a szavazás kapcsán? Nem? A bizottság sem? Rendben van, akkor az elektronikus szavazás véget ért, és tovább léphetünk a 11-es napi rendi pontra. A tisztességes, a tisztességtelen termőföldszerzés mértéke az Európai Unióban című tanulmány bemutatására kerül most sor. Először is meg fogjuk hallgatni magát a prezentációt, amely bemutatja nekünk ezt a problémát, azt, hogy ez mennyire elterjedt az Európai Unióban. Okay. że już wystarczy tej przerwy. Analiza ta przygląda się Úgy látom, hogy elég ideje volt mindenkinek helyet foglalni, úgyhogy vágjunk bele ennek a napi rendi pontnak a megvitatásába. A tisztességtelen termőföldszerzéssel kapcsolatban számos bizonyíték van arra, hogy sajnálatos módon ez a jelenség működik az Európai Unióban, sőt, egyre nagyobb mértékben tapasztalható. Reméljük, hogy a tanulmány feltárja majd a tisztességtelen termőföld szerzés okait, és azt, hogy ez milyen problémákat jelent az Európai Unió élelmiszerbiztonsága és élelmiszer függetlensége szempontjából. Meg fogjuk nézni azt, hogy milyen mértékben érinti ez a különböző vidéki területeket, és hogy milyen kihatással van a környezetvédelemre. A tisztességtelen termőföldszerzés más jelenségekkel, más fontos kérdésekkel is szoros kapcsolatban áll, amelyek vagy a területekre, vagy pedig a mezőgazdaságra vonatkoznak, és reméljük, hogy megkapjuk majd a megfelelő válaszokat a megfelelő termőföld kezelésre. Szeretettel üdvözlöm a tanulmány elkészítőit, Általában az ilyen bemutató jellegű napirendi pontok úgy zajlanak, hogy megadjuk a szakértőknek a véleményt, megadjuk a szakértőknek a szót, akik bemutatják a témát, utána pedig lesz majd lehetőség arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a szakértőknek, parancsoljanak. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Először is szeretnénk köszönetet mondani az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságának, hogy időt szentelnek erre a témára, és a nemzetközi intézetet, a Transnational Institute-ot megbízták azzal, hogy um, tanulmányt folytasson ebben az ügyben. Szilvia K. vagyok, kutatója ennek az intézménynek, a TNI-nek, ez egy nemzetközi agytröszt, ami különböző szakpolitikai területek kutatásával foglalkozik, élelmiszerbiztonság, természeti erőforrások kezelése, igazságtalanság és termőföld kezelés. A kollégám is hadd mutatkozzon be, hiszen együtt készítettük ezt a tanulmányt. Jó napot kívánok! Jonathan Pöcs vagyok, én is ennél az intézménynél vagyok kutató. Az érvek, amiket fel fogunk sorakoztatni, azért fontosak, mert szerintünk a tisztességtelen termőföldszerzés önmagában is nagyon jelentős probléma, de ráadásul további problémákhoz vezet a termőföld használatával kapcsolatban, ami új szabályokat kell, hogy mm, életre hívjon majd az Európai Unióban, hogy ezt a problémát megakadályozzuk. Először az előzetes eredményeink azzal kapcsolatban, hogy milyen természet és milyen mértékű a tisztességtelen termőföldszerzés manapság, aztán ennek a fő mozgatórugóit fogjuk megvizsgálni, bár lehetséges, hogy ezek nem közvetlenül idézik elő a jelenséget, de megteremtik azt a környezetet, amiben ez meg tud valósulni. Harmadsorban más európai termőfölddel kapcsolatos problémákhoz kapcsoljuk ezt a kérdéskört, például a koncentráció problémájához. És végül néhány szakpolitikai ajánlást és lehetőséget szeretnénk megfogalmazni, hogy hogyan lehetne ezeket a folyamatokat szakpolitikai iránymutatások elfogadásával megváltoztatni. Néhány előzetes következtetés tehát. Mielőtt ezeket bemutatom, röviden a metódusunkról pár szót. Nem fogom részletezni, hiszen bizonyára ezeket a problémákat önök is ismerik, de néhány kihívás, amikor a tisztességtelen termőföldszerzésről szeretnénk információt szerezni, ezért mégis az útunkban állt. Ez egy lehet, hogy valakinek e, illegitim vagy illegális szerzés, ami másnak logikus beruházásnak tűnik. De mégis drámai következményhez vezet mindez. Hogyha túlzottan idegen kezekbe kerül a termőföld egy országban, akkor az nagyon gyakran oda vezethet, hogy tisztességtelen és gátlástalan külföldi befektetők kezébe kerül egy-egy tagállam termőföldje, akik más célokra használják azt, mint a gazdák, akik családi vállalkozásban gazdálkodnának rajta. Európa úgy gondolta, hogy a globális illegális termőföldszerzés problematikáján kívül áll, vagy felül áll, de ez a tanulmány azt mutatta ki, hogy ez hibás feltételezés, hiszen Európában is történik ilyen illegális termőföldszerzés, európai tőkével, európai állampolgárok kárára. Tanulmányunk kontextusában definiáltuk azt, hogy mi a tisztességtelen termőföldszerzés az európai kontextusban, hiszen nagyon fontos volt, hogy az európai perspektívát beemeljük ebbe a kérdéskörbe. Tehát számunkra a tisztességtelen termőföldszerzés Európában azt jelenti, hogy nem európai mértékű szerzés történik, hogy olyan több ezer hektáros termőterületű gazdaságok jönnek létre, amelyek addig nem voltak természetesek azon a területen. Azt is meg kell vizsgálni, hogy hol, kicsoda, milyen hosszú ideig és milyen célokra használ termőföldet. Aztán van egy gazdaságon kívüli erőkar is, ami hat erre a jelenségre ami szintén hatással van arra, hogy miért szereznek tisztességtelenül termőföldet, és miért koncentrálódik ennek a használata. Különösen olyan országokban, ahol a politikai kapcsolatokkal rendelkező emberek saját céljaikra tudnak szerezni különböző gyakorlatok révén, akár a jogszabályok megkerülésével a termőföldet. És végül az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság is megjegyezte, hogy az tisztességtelen termőföldszerzés azt jelenti, hogy a családi gazdaságok európai hagyományával szakítanak ezek a gazdaságok. Ezek után az alapgondolatok tisztázása után most akkor néhány eredményünk. Milyen mértékű a tisztességtelen termőföldszerzés az EU-ban? Nemzetközi adatbázisokat vizsgáltunk meg, amelyek összesítik a globális adatokat. Nagyon sok ilyen adatbázisból az európai adatok hiányoztak. Azok, amelyekben mégis voltak EU-s adatok, ez, ezek közé tartozott a Land Matrix Database nevezetű adatbázis. 166.359 hektár termőföldet érintett ez a tisztességtelen termőföldszerzés március 2015. március 15-ig a Land Matrix adatbázis alap, de szerintem ez egy nagyon is súlyos alábecslés a jelenségnek. Az EGSB és 13 országban ö, folytatott esettanulmány, amit az intézetünk a TNI hozott nyilvánosságra, arra a következtetés jutott, hogy sokkal jelentősebb ennél a probléma, csak hogy egy rövid ízelítőt adjak ebből, úgynevezett zsebszerződések jönnek létre Magyarországban. Ezek a jogi korlátozásokat hivatottak megkerülni a termőföldszerzésben. Sok-sok hektárnyi területet sikerült ilyen úgynevezett zsebszerződésekkel külföldiek kezére jutatni, vagy nagy vállalatok kezére jutatni Magyarországon az elmúlt évtizedekben. A másik ilyen példa Lengyelország, ahol úgynevezett báb vásárlók aki vesznek részt ebben a folyamatban, ezek kis gazdák, lengyel állampolgárok, de küls, külföldi cégek arra bírják őket, hogy területet vásároljanak saját nevükre, de ezen cégeknek. A beszámolók szerint, amit a helyi gazdáktól hallottunk, 200 ezer hektár termőföldet vásároltak fel csak Nyugat-Pomerániában, ilyen báb vásárlók segítségével külföldi befektetők. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy az Európai Unióban jelentéktelen a tisztességtelen termőföldszerzés mértéke, de a hivatalos adatokban nem csapódik le az, hogy milyen mértékű is ez a probléma valójában. Másodszorban a tisztességtelen termőföldszerzés mértékével kapcsolatban. Azt látjuk, hogy az EU-ban nem egyenlő a probléma mértéke. Különösen, bár nem kizárólag két, a kelet-európai tagállamokban koncentrálódik ez a probléma, de Romániában, Bulgáriában, Magyarországon és bizonyos mértékben Lengyelországban tűnik legsúlyosabbnak ez a kérdés. Milyen természetűek ezek a termőföldszerzések? Nagyon sokban részt vesznek új szereplők, például a pénzügyi ágazatból, mondjuk bankcsoportok, vagy befektető cégek, nyugdíjalapok, stb. Valamint az úgynevezett termőföld brókerek egyre növekvő csoportja is részt vesz ebben. Ezek az emberek a tisztességtelen termőföldszerzésen nyerészkednek, és nagyon gyakran a vállalatok érdekeit, vagy saját pénzügyi érdekeiket képviselik. Megközelítéseink szerint azt láttuk, hogy nagyon sok megszerzett termőföld óriási ipari mértékű gazdaságokká tömörül. Például Romániában 65 ezer hektárnyi termőföld került egyetlen cég kezébe, ami saját kikötővel is rendelkezik. Úgy gondoljuk, hogy ez a termőföldszerzés korlátozott egyelőre, de egyre terjedő probléma. Mondjuk Afrikához képest még mindig jelentéktelennek tűnik a probléma mértéke, de folyamatosan terjed, hiszen hogyha nem teszünk ellene, akkor felgyorsulhat ez a probléma. Mondjuk Szerbiában, Ukrajnában, illetve a folyamatos termőföld koncentráció folyamata is felgyorsíthatja ezt. Tehát a termőföld koncentráció, ami egy általánosabb probléma, és amihez hozzájárul a tisztességtelen termőföldszerzés is, ez nagyon sok további e, problémához vezethet az európai mezőgazdaság szempontjából, tehát érdemes rá odafigyelni. Köszönöm. A szabályozási keretre szeretnék most kitérni, és arra, hogy az Európai Unió milyen lépéseket tehet a tisztességtelen termőföldszerzéssel kapcsolatban. Négy olyan öm, területet soroltunk fel, aminek közvetlen vagy közvetett hatása van a tisztességtelen termőföldszerzésre. A termőföldet négyféleképpen lehet vizsgálni, mint gazdaság, mint befektetés, mint élőhely, vagy mint környezetvédelmi terület. A kapnak milyen hatása van ehhez. Nagyon sok tanulmány az utóbbi években azt mutatta, hogy a kapnak strukturális és nagyon jelentős hatásai vannak erre a területre. Az Európai Uniónak nincs megfelelő kompetenciája a termőföldekkel kapcsolatban, mind ezen közben a kap nagyon jelentős szerepet játszik a jelenség fejlődésében. Honnan jön ez a kapcsolat? A közvetlen kifejezése, kifizetések elosztásával kapcsolatos. A korábbi kapban sikerült ezt az elvet kidolgozni, a jelenlegi kap ugyan megreformálta, de ugyanaz marad az alapelv. Az egyik a gazdasági méretét vizsgálja a gazdaságnak, a másik a termelést, az, hogy milyen felületen dolgoznak, és milyen szerződés van a gazdaság, illetve az azon dolgozó gazdák vagy parasztok között. Ezen a táblázaton, amit kivetítettünk, látható az, hogy a kapból származó jövedelem a nagyjából legfelsőbb 1%-ba tartozó gazdák számára milyen jövedelmet jelent. Például Romániában az 1,1% legfelsőbb kategóriába tartozó gazda több mint 51%-át kapja meg a kapból származó támogatásoknak. Mi ennek az eredménye? Ennek a tendenciának három elv következik ebből. Minél nagyobb egy farma, annál nagyobb jövedelmet kap az, az európai támogatásokból, tehát annál könnyebb fenntartani, és annál érdekesebb lesz egy pénzügyi befektető számára is. Aztán azt is láthatjuk, hogy 2005 és 6 között a kevesebb mint 5 hektáros gazdaságok több mint 30%-kal 30%, 30 csökkentek, miközben a nagy gazdaságok mérete és mennyiség egyet inkább nőtt. Ez különösen jellemző volt a kelet-európai térségben. A legtöbb gazdaság nem kap ezekből a kifizetésekből elég mértékben. Tehát így ö, indirekt hatása van a kapnak a versenyre is. Aztán folyamatosan elkezdjük megismerni az ipari gazdálkodás modelljének a hibáit. Így egyre specializáltabbá válik a termelés, és egyre merevebb, tehát egyre kevésbé tud alkalmazkodni a piaci változásokhoz. Ráadásul nagyon jelentős hatása van a környezetvédelemre is, ezért hozzájárul a klímaváltozáshoz is. Ez a jelentés megmutatja azt, hogy alapvető fontosságú lenne kiegyensúlyozni a kap támogatások kifizetését, hogy jobban szervezettebbek, hatékonyabbak legyenek a kis gazdaságok, akik egyébként jobban figyelemben veszik a környezetvédelmi szempontokat és munkahelyeket teremtenek a vidéki területeken. Tehát nagyon magas lenne az ő támogatásuknak a hozzáadott értéke, és a helyi problémák megoldásához is nagy mértékben hozzájárulna ez. Most a második szakpolitikát szeretném érinteni, ami a belső piacot kapcsolódik. Um, á, árunak egy kereskedelmi célpontnak tekintik így ezen belül az Európai Bíróság határozatai révén a területet. Ez azonban nem feltétlenül kedvező az állampolgároknak. A központi elve a belső piacnak az az, hogy a négy terület az emberek, a szolgáltatások, a tőke szabad mozgása előtt elmozdítsa az akadályokat. Hogyha a területet, a termőterületet áruciknek tekintjük, akkor ezzel is lehet kereskedni. De sajnos ez korlátozott mértékben áll rendelkezésre. Az árak is mutatják azt, hogy nagyon jelentős gazdasági egyenlőtlenséghez vezet ez a jelenség. Gazdasági, szociális, környezetvédelmi és kulturális jelentősége is van a termőföldek áruba bocsátásának. Tehát szeretnék egy kérdést feltenni ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy optimális-e a termőföldek elosztása? Hogyha megnézzük az Európai Unión belül a helyzetet, akkor azt látjuk, hogy nagyon erősen koncentrálódik a termőföld Európában. Az Eurostat adatai alapján a termőföld koncentráció olyan magas, hogy igazából a 1 százalék eh, a termelőknek a, ellenőrzi a, legerő, a legtöbb földet. És eh, a 3 a pedig az európai Unió termőföldjének 50%-át tartja kézben, és a farmok 80%-a pedig a termőföld 14,5%-át. Egészen röviden, a kis gazdaságok 2003 és 2010 között erősen visszamentek, tehát 25%-kal csökkent a 10 hektárnál kisebb termőföldek aránya. Ez pedig azt jelenti, hogy a gazdasági életképesség, a munkahelyek mind-mind csökkentek. A diverzitás csökkent, törékenyebb lett a mezőgazdasági vállalatok helyzete, tehát export alapú modell alakul ki. Ez látás fenyegetés, nem közvetlen fenyegetés, de alapvetően elmondhatjuk, hogy a nagy mezőgazdasági szövetkezetek is nagyon törékeny helyzetbe kerültek. És megvan ugyanúgy az esélyük, hogy csődbe jussanak, mint a kisebb gazdaságoknak. Az európai mezőgazdasági termelőegységek azzal a veszélyel szembesülnek, hogy jelentősen eladósodnak. Nincsen például korai jelzőrendszer, amely a veszélyekre hívná fel a figyelmet. A megbízható adatok is hiányoznak, ami a termőföld elidegenítésére vonatkozna. A jelentésben tettünk ajánlásokat is, és tehát például a Via Campesinát említettük meg. És létezik egy európai termőföld megfigyelő, Azonban ez még mindig nagyon csekély eszközökkel rendelkezik. És nagyon éges, hogy a termőföld tulajdonosainak milyen kapcsolata van saját termőföldjükhöz. Úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb az, hogy megfelelő adatbázissal rendelkezünk az európai helyzetről. Másodszorban Európa védtelen. Abban a tekintetben, hogy a tőke szabad mozgása azt eredményezi, hogy a tagállami hatóságok nem tudják megfelelően kézbe tartani a termőföldbe történő befektetéseket saját területükön. Tehát mindenképpen nagyon lényeges az, hogy az európai termőföld kormányzást megreformáljuk. a A jelentés egyértelműen mutatja, hogy mik a problémák, és hogy vannak olyan szabályozási hiátusok, amelyeket ki kellene küszöbölnünk. A FAO 2012-ben fogadta el a földterületekre vonatkozó szabályokat, és ezeket megbeszélték a magánszektor képviselőivel, a tagállamokkal és a FAO-s tagállamokkal. Ezt egyébként egyhangú többséggel fogadták el. Az Európai Unió nagyon sok mindent tesz annak érdekében, hogy az EU-ban és az EU-n kívül is elfogadásra kerüljenek ezek a FAO-s szabályok az általános érdekek, a polgárok érdekeinek védelme rendkívül fontos, hiszen a vidéki területeken sokszor marginalizált és kitett lakosság lakik. Úgy gondolom, hogy a kis gazdákat mindenképpen egy kitett és veszélyeztetett csoportnak lehet tekinteni. Az Európai Uniós intézményeknek és a tagállamoknak sokkal jobban kellene védeni ezt a társadalmi réteget. Tudjuk, hogy nagyon bonyolult és nehéz kérdésről van szó, de jó lenne, hogyha az európai politikusok mutatnának némi felelősségérzetet, illetve politikai bátorságot és politikai akaratot annak érdekében, hogy meg tudjuk oldani ezeket a kérdéseket. Az ajánlásaink a következőek. Olyan politikára van szükség, amely a földtulajdonról szóló jogszabályokat maximálisan figyelembe veszi. Az ágazati politikákról már beszéltünk, és az ágazati politikákon belül egyértelmű célkitűzésekre és jogilag kötelező érvényű szabályokra van szükség. Aki elolvasta a jelentést, az láthatja, illetve összefoglalva itt is láthatja, hogy az új kapon belül milyen szabályokat fogadtak el amelyek esetleg segíthetnek ennek a problémának a megoldásán. Ezzel kapcsolatban is megfogalmaztunk ajánlásokat, hogy ezeket az új és opcionális szabályokat hatékonyabban lehessen felhasználni. Először is az újrakiosztó kifizetésekről szeretnék beszélni, amely rendkívül fontos ebben a témában, különösen a az alacsony hektárú, tehát a kicsi területek tekintetében, aztán a maximális kifizetések, itt ugye egy alacsonyabb plafonértéket, 100 ezer eurót állapítottak meg, aztán az aktív gazda definíciója, illetve a kelet-európai országoknak rendkívül fontos az, hogy az aktív gazda definíciója, illetve hogy a fiatal gazda definíciója módosuljon, különben nagyon sokan kiszorulnak majd a támogatásokból. A következő kapreform valószínűleg 2020-ban valósul majd meg, de hát addig is már el kell gondolkodnunk ezen, és elő kell készítenünk a következő változtatásokat. És végezetül még egy témát szeretnék fölvetni. A jelentés mindenképpen szeretné, hogyha a tagállamokban megfelelő jogszabályok jönnének létre és az Európai Bíróságnak is több rugalmasságot kellene mutatnia a tagállamok irányába, hogy a tagállamok elfogadhassák a megfelelő jogszabályokat és a megfelelő gyakorlatokat alkalmazhassák. A jó gyakorlatok egyébként sok esetben már léteznek, és ezeket a jelentés is felsorolja. Tudjuk, hogy van a földtulajdonnal kapcsolatos jogszabályozásban némi hiba, gyenge pont, mind európai szinten, mind pedig tagállami szinten, és a megfelelő szinteknek felelősséget kell vállalni emiatt. Elképzelhető, hogy a mezőgazdasági területeket nem csak piaci tényezőnek kell kezelnünk, mert ezeknek nagyon komoly kulturális és gazdasági és egészségügyi aspektusaik is vannak. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a rendkívül érdekes prezentációt. Gondolom, hogy nagyon sokan kívánnak kérdést föltenni. Mivel is kezdjem? Először is én magam szeretnék röviden hozzászólni. Köszönöm szépen a két előadónak, a két szakértőnek, hogy elvégezték ezt a kutatást. Szeretném megkérdezni, hogy mik az információ források, honnan jön ez az információ. Nagyon fontos politikai döntések meghozataláról van szó, úgyhogy ilyen esetben, amikor bemutatnak egy tanulmányt, akkor fontos, hogy mi politikai döntéshozók tudjuk, hogy honnan jön az az információ, amit önök bemutattak, és ami alapján mi majd politikai döntéseket fogunk meghozni. Ez lenne az első kérdésem. A második megjegyzésem arra vonatkozik, hogy nagyon sok esetben kritizálták azokat az Európai Uniós eszközöket, amelyek rendelkezésre állnak. Önök pontosan milyen eszközökre gondolnak, milyen eszközökre lenne szükségük az Európai Uniós tagállamoknak, hogy hatékonyabban tudjanak fellépni? Azzal mindannyian egyetértünk, hogy a termőföld, a mezőgazdasági termőterület, vagy hát általánosságban nézve a föld nem árucik, nem egyszerű piaci termék. És ennek megfelelően külön jogszabályokra, külön szabályozásra van szükség a termelőföld, vagy a termőföld adásvételekor, tulajdonlásakor. Elnézést kérek, nagyon ritkán élek ezzel az előjogommal, hogy elnökként, elsőként szólatok hozzá, de ezeket a megjegyzéseket nagyon fontosnak tartottam, most pedig átadom a szót a kollégáknak, hogy kérdezhessenek. Köszönöm szépen. Örülök, hogy én kapok először szót. Én is szeretném megköszönni előadásukat. Néha az az érzésem, hogy ilyen aprócska dolgokkal foglalkozunk, és az aprócska dolgok miatt elfelejtjük, hogy igazából milyen nagy mozgások vannak Európában. Tehát a termőföld újrafelosztását nagyon jól bemutatták. Tehát igazából a különféle tagállamokban itt van látens módon, de nagyon negatív módon befolyásolja a társadalmakat. Igazából semmilyen pozitívumot nem találok. Abban a tekintetben, hogy egyre kevesebben, egyre több termőföldet birtokolnak. Ez teljesen egyértelműen rossz. Hogyha ilyen egyértelműen koncentrálódik a föld. Szólt a közvetlen kifizetésekről is, ezekben az esetekben az van, hogy igazából a földbérletet megemelik, és azt látjuk, hogy az Európai Unióban a közvetlen kifizetésekkel támogatjuk azt, hogy befektetők vásárolják fel a termőföldet. És a termelők olyan helyzetbe kerülnek, hogy igazából az Európai Uniós pénzektől ők semmit nem kapnak, hanem csak a bérbeadók. Érdekelne az önök részéről, hogy hogyan ismerik fel ezt a helyzetet. Mit gondol, mennyi jut a gazdákhoz az Európai Uniós támogatásokból, és mennyi a befektetőknek? Hajszlin képviselő? Köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm a tanulmányt, és meg kell állapítanom ebben az összefüggésben, hogy a termőföld megszerzése sokan ázsiai, afrikai asszociációkat jutatnak az eszükbe, de nem gondolnak arra, hogy Európában is megvan ez. Szerintem ezzel a tanulmányjal pedig az Európai Unió napirendjére kell venni ezt a kérdést. Hiszen a termőföld újra osztása európai téma. És a tanulmány bemutatja, hogy azonnal lépnünk kell. Éppen ezért Tehát mindenképpen tisztáznunk kell, hogy kihez jut el a föld. Aztán egy másik lényeges kérdés, hogy hogyan reagálunk. Tehát a tőke társaságok nem azért vásárolnak termőföldet, hogy ott termeljenek, hanem befektetésként. Hogyan lehet ezek ellen fellépni? Hogyan lehet elérni azt, hogy a termőföld azoké legyen, akik megművelik? És hogyan érhetjük el, hogy a termőföld ne legyen befektetési cél? Tőke befektetési cél. Hallottunk két példát Lengyelországról és Magyarországról, hogy strómanokkal vásárolják meg a termőföldet. Milyen lehetőség van az Európai Uniónak például, hogy belenyúljon ebbe? És hol lehet egyáltalán elkezdeni a beavatkozást? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen információs szükséglet van, azonosítani kell a folyamatokat, meg kell nézni, hogy mennyire érzékeny és felmerült az a kérdés, hogy ez a nemzetállamok kérdése, vagy az Európai Unió kérdése, és a véleményedik az, hogy ez egy európai kérdés. És világosan kifejezésre juttatták azt is, hogyha nem konzekvensek, nem, ha nem vagyunk konzekvensek, akkor a közvetlen kifizetések is a tőkebefektetőknek jutnak. Emlékszem, a bizottság egy 300 ezres plafont javasolt, aztán volt, aki 150 ezeret javasolt. Szerintem ezt a témát ismét fel kell vetnünk. Hogyha a koncentrációnak ezt a folyamatát így folytatjuk, és nem szabunk meg egy plafont, akkor, akkor az európai termelőknek nagyon rossz lesz a dolguk. A többi frakcióban is szorgalmazom azt, hogy beszéljenek erről, és egy saját kezeményezésű jelentést is írni kerül a témáról, hogy tényleg a politikai napirendre tűzzük ezt a témát. A mi frakciónk biztos támogatná ezt. Ez a tanulmány annyi érzékeny adatot tartalmaz, hogy szerintem egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne tűzzük politikai napirendre a kérdést. Pani poseł Hojbusz. Hojbusz képviselő. Köszönöm szépen. Die Studie hat mich sehr gefreut. Hát örülök, hogy hallhattam ezt a tanulmányt, hiszen a probléma számos oldalát világították meg, és megpróbáltak ajánlásokat is tenni az Európai Unió címére, hogy mit tehet Európa, milyen akciói vannak. Természetesen az a helyzet, hogy az Európai Unió közvetlenül nem nyúlhat bele a szabályokba. De hogyha például a környezetvédelemre gondolunk, tehát hogyha például a területi összefüggésekre gondolunk, akkor van cselekvési lehetőségünk. És szeretném megköszönni önöknek ezt, hiszen kell valamilyen keretet találnunk, amelyen belül a problémával foglalkozhatunk közösen. Rengeteg kérdésem van de igazából kettőre-háromra hagyatkoznék. A jelentésében említették a, itt a önkétes iránymutatókat. Van egy kérdésem, megnézték, hogy ez mennyire ismeretes, mennyire ismeri a közvélemény ezeket az iránymutatókat? Szerintem nem nagyon. Az is érdekelne, hogy a tagállamok esetében mennyire alkalmazzák 125 ország írta alá az iránymutatókat, de nem biztos, hogy, hogy ez a 25 állam mind alkalmazza az iránymutatókat. Tehát érdekelne, hogy a gyakorlatban hogy néz ki. Az adataikat a termőföld Matrix segítségével állították össze, és itt 4,3 millió hektár földről van szó de gondolom, hogy Ukrajna és Oroszország is beszámításra került. De nagyon-nagyon különböző hektárszámok vannak, hogy Európában igazából mennyi termőföld van. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire megbízható ez a matrix anyag. Ezen kívül pedig itt, ha az időt megnézem, akkor kiderül, hogy az európai pénzügyi válság utána a föld, földfelvásárlások megnövekedtek. És még van egy utolsó kérdésem. Az előadásában is szóltak arról, hogy igazából a, tehát hogy a 3 százalék kezében van a termőföld 50 százaléka. Ez a 3 százalék hogyan jön össze? Tehát ezek ilyen agrárholding társaságok, európai befektetők, külföldi befektetők. Van adata ezekhez? Tehát, hogy igazából a vállalatok 3%-áé, a termőföld 50%-a. Most uh, itt be is fejezem a kérdéseimet. DESZ képviselő? Köszönöm. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, amelyel többet kell foglalkoznunk de a legnagyobb termőföld megszerzést is kiértékelték. A legnagyobb ilyen termőföld eh, rablás a szocializmus volt, amelyik elvette az emberektől a termőföldet. És még ma is eh, szenvedünk a szocializmus hatásaitól. A mai napig kihat ez a szocialista földrablás. Tehát Németországban nagyon szigorú a termőföld törvény, és nem tudja megakadályozni, hogy erős koncentráció legyen. Tehát például Mecklenburg előpomerániában nagyon erős a termőföld koncentráció. Tehát szerintem ezeket a dolgokat több aspektusból kell megnézni. Hát ledöbbentem, hogy azt mondta, hogy Romániában például 5000 euróig a termelőzőmek nem kapnak pénzt. Tehát ez, ez nem európai jogszabály. Nálunk a legkisebb mezőgazdasági üzemek is kapnak pénzt. Németországban is van egy olyan szabály, hogy a 30 hektárig a kis üzemek is pótlékot kapnak. És ez akkor is 2000 euró, amelyet ezek a mezőgazdasági termelőegységek megkapnak. Ez pedig nagyon pozitívan hat ki a kisebb gazdaságokra. Bajorországban főleg kis termelőegységek vannak. Nemrég voltam Türingiában, és ott egy 800 tehenet nevelő gazdaságban voltam, 3500 hektáros. És hogyha megnézem, hogy 261 tulajdonosa van, és közösen építettek egy istállót, akkor igazából tulajdonosként három tehén számítható ki, és ezeket természetesen figyelembe kell venni. Hiszen itt nem egy nagy üzemről van szó, hanem 261 termelőről, akik közösen dolgoznak ebben a mezőgazdasági üzemben, és ezt természetesen máshogy kell megítélni. De azt is tudom, hogyha felső határokat húzunk meg, és az agrárreform alapján vitáztunk is, tehát Németországban is döntöttünk a támogatásokról, és nagyon nagy probléma, hogy jogilag fel vannak osztva az üzemek. Tehát nagyon könnyű jogilag így úgy kisüzemet csinálni, nagyüzemet csinálni, és akkor jön a támogatás. A kérdésem az, hogy a megfigyelőhely ezt hogy látja? alapvetően az ellen vagyok, hogy új intézményeket hozzunk létre, de el tudom képzelni, hogy az Agra főigazgatóság létrehoz egy helyet, amelynek feladata az, hogy az európai mezőgazdaság helyzetét figyelje. És az is elképzelhető, hogy esetleg valamilyen határozatot hozunk, hogy a tagállamok legalább tudják, hogy mi történik a határaikon belül. És nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy milyen az aktuális helyzet hiszen azt látjuk, hogy a tőke óriási területeket vásárol fel Európában, ez pedig nem a jó fejlődés záloga. Most egy kis kérésem volna önökhöz. Azt szeretném, hogyha beszélnénk a romániai problémáról mert nem vagyok teljes mértékben meggyőződve, hogy a kis gazdaságokat kizárják a támogathatóak sorából. Lehet, hogy ez egy kicsit túlságosan sötét képet festett Romániáról, amit a kolléga elmondott. Parabella úr kap először szót. Románia nu, micile exploatații primesc. Romániában a kis gazdaságok kapnak közvetlen támogatásokat. Tehát Romániában ezzel kapcsolatban nincs probléma, mondja Buda úr. Mindazonáltal az előadók beszéltek arról, hogy milyen termőföld koncentráció jön létre a nagy beruházók kezében. Ez valóban igaz. És nem csak a libanoni cégekről beszélünk, hanem globálisan mindenhonnan érkeznek ezek a beruházók. És a fő probléma az, hogy hova megy a pénz nem a kis gazdákhoz megy a pénz, azokhoz, akiknek a kifizetésekből részesülniük kéne, hanem a nagy beruházókhoz kerül a pénz. Tehát szerintem itt meg kell vizsgálnunk azt, hogyha, hogy az európai szakpolitikákat hogyan tudnánk átalakítani, úgyhogy a termőföldpiacot átalakítsuk, akármilyen nehéz is, a közeljövőben muszáj lesz szabályoznunk ezt a területet, különben a saját céljainkat ássuk alá. Közvetlen kifizetéseket adunk a kis gazdák ösztönzésére, hogy megóvjuk a kis elvileg, de ez a pénz nem hozzájuk jut, hanem máshova. Tehát szerintem parlamentként azonnal lépnünk kell. Elnök, rendben, akkor ha jól értettem, a kis gazdák is kapnak támogatást Romániában. Tarabella úr, most ön kap Köszönöm szépen, elnök úr. Desz úr után felszólalni nagyon fontos. 45-ben ketté osztódott Európa, a kommunizmus volt az, amelyben elvették a területet a kisgazdáktól, de most, hogyha demokratikus Európát akarunk egységesen látni, akkor az elharapózott kapitalizmus kell megfékeznünk Dél-Amerikában, Ázsiában és Európában is. Pont a kapitalisták azok, akik a szabályok ellenére megszedik a földeket, és nem csak a Romániáról van szó, ahol egyébként remélhetőleg majd óriási mértékben meg fog nőni a nagyon termékeny területeken a produktivitás, hanem arról is van szó, hogy ne a nagy beruházóknak a mamája hagyjuk a vizet, hanem a kis gazdák élnek jobban. Belgiumban is ugyanez volt a helyzet. Nagyon gyakran a szomszédok vásárolták fel a gazdáknak a területét, de most inkább a társaságok, a mezőgazdasággal és élelmiszerfeldolgozással foglalkozó társaságok vásárolnak fel óriási területeket. Pos úr említette is, egyébként érdekes a maximalizálás, illetve az a támogatások újraelosztásával kapcsolatos gondolata. A 200, millió, 200 ezer eurót csökkentettük 150 ezerre, és óriási harc volt a plenárison, emlékszem erre. De a jobb elosztás ezzel kapcsolatban nem gondolja azt, hogy most már egy kicsit túlcsordultak a piacok, elszabadult a kapitalizmus, és óriási szabályozásra lenne szükség. A cukor esetében is mi fog történni? Az árak ingadozása extrém, túlságosan nagy, ezért a beruházók, a mezőgazdasági beruházók a kontraciklikus támogatásokat tudnak csak fennmaradni, hiszen mondjuk a búza 250 eurós tonnánkénti ára esetében a kiegészítő támogatások nem tudnak semmit használni azoknak kell segíteni, akik mondjuk például olyan negatív hullámba kerültek, amilyenbe például mondjuk a tejtermelő. Ez az egyik dolog. A másik a szétválasztása a támogatásoknak. Mi történik globálisan a nagy termelőknél, Brazíliától az USA-ig? Ezek elválasztják a támogatást a termeléstől és a VTO is nagyon skrupulósan odafigyel arra, hogy mit csinálunk ezen a területen. Tehát ez is egy olyan nehézség, ami, amit valahogy meg kellene próbálnunk megoldani. Elnök, köszönöm szépen. Akkor jelen pillanatban eddig még nem korlátoztam a hozzászólások idejét, de most azt szeretném kérni, hogy két-három percre korlátozzák magukat a hozzászólók. Ja chciałbym odnieść się do wypowiedzi pani, pani Kej, która poruszyła problem. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretnék arra visszatérni, amit Kér asszony mondott, hiszen az illegális lengyelországi termőföldvásárlásokat említette. Igaz, hogy Lengyelországban van egy olyan törvény, ami óvja a lengyeleket a termőföldhöz való jutás területén a külföldiekkel szemben. De e törvény ellenére, és egyébként ön is nagyon jól látta a helyzetet, nagyon sok külföldi szereplő van, akik termőföldet vásárolnak nálunk, olyan gazdák segítségével, akik a nevüket adják ehhez. A 200 ezer hektárhoz kapcsolódóan azt mondta, hogy különösen Lengyelország nyugati részét érinti ez a probléma. Szerintem, hogyha rámutatna arra, hogy mik voltak azok a források, amelyekre alapozta ezeket a statisztikákat. Évről évre a lengyel parlament megpróbál beletekinteni ebbe az ügybe, a külügyminiszter is például vizsgálta a külföldiek fölszerzését, és azt látjuk, hogy akárhányszor ezekre a jelentésekre akarunk kitérni. A miniszterek azt mondják, hogy csak néhány száz hektárról van szó. Ön azonban 200 ezer hektárról beszélt. Szeretném tudni, hogy ezt a következtetés milyen adatok alapján vonta le. Köszönöm. E, Köszönöm. azt láttam, hogy Horvátországgal nem foglalkoztak, tehát nincsenek adatok Horvátországról. Éppen ezért szeretném megkérdezni, hogy mikorra várható az, hogy Horvátországból is szolgáltatnak adatokat. Horvátország egy ide az Európai Unió tagja, tehát jó lenne, hogyha lennének Horvátországról is adatok. Azonáltal feltett kérdések általában nemzeti hatáskörbe tartoznak. A termőterületek felhasználásáról a tagállamok döntenek. Horvátországban az a helyzet, hogy a szocializmus után megváltoztattuk a törvényeket, és pedig úgy, hogy a kisebb mezőgazdasági termelőegységek jobb helyzetbe kerüljenek. De most eh, sajnos az a helyzet, hogy a kisebb üzemek nem voltak életképesek. Azok a gazdasági programok, amelyeket eh, bevezettünk, mindig eh, a gazdasági területek nagyságára vonatkoztak. Ez pedig azt jelenti, hogy eh, igazából a nagyobbaknak jobb esélyeik vannak, mint a kis családi üzemeknek. Igazából a nagyvállalatok leányvállalatokat is alapítottak Horvátországban és azt látjuk, hogy nagyon sok, tehát hogy, hogy, hogy bizonyos vállalatoké mondjuk az állatenyésztés egy másik leányvállalatának odaadják a termőföldet. Azt látjuk, hogy nálunk is van egy koncentráció, hogy minél kevesebben, minél nagyobb termőterületet szereznek. Úgy gondolom, hogy az európai az a lényeg, hogy a kisebbeket is életképes helyzetbe hozzuk. De hogyha nem segítünk a nemzetállamoknak, akkor ez nem fog működni, hiszen hogyha nincsenek családi gazdaságok, nincsenek családi farmok, akkor igazából a vidéken megszűnik az élet, és elhal a vidék a termelőnek nem csak a biodiverzitással kell foglalkoznia, nem csak a környezetvédelemmel, hanem meg kell termelni a holnapi ennivalót is. És hogyha nem tudja megtermelni, akkor nem lesz holnap ennivaló. Ebben a helyzetben figyelembe kell venni a valóságos helyzetet. Horvátországban azt látjuk, hogy a kis családi gazdaságok már egyáltalán nem életképesek, hiszen elszívják tőlük a levegőt. Természetesen aktívan fel kell lépnünk ez ellen. Felmerül az a kérdés, hogy nagy külföldi vagy nagy belföldi vállalatokra van szükség. Azt látjuk, hogy eltűnnek a kisüzemek. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni tanulmányát. Mindenképpen egy eh, kezdő lökés ez. Én 25 eh, éve mezőgazdasági termelő vagyok, és tudom, hogy mindig volt szerkezetváltás. Szükséges is egy bizonyos szerkezetváltás, hiszen 30 eh, éve 18 hektár volt az átlag, most 70. Egy családnak, igen? Nincs, nincs fordítás? Nincs tolmácsolás? Rendben van? Eine Familie muss auch Geld verdienen können. Egy családnak pénzt is kell keresnie. És éppen ezért számos területen korrektúrára van szükség. Tehát Németországban nagyon sok törvény vonatkozik a mezőgazdaságra, földbérleti törvény, a föld eladási törvény, többek között. Számomra nagyon fontos, hogy legyen egy kezdet. Viszont Deszúrral együtt követelhetem, hogy az Agri főigazgatóság kérdezze meg az összes tagállamot, és legyen egy megbízható adatbázis. Megbízható adatbázis nélkül megfelelő ország ismeret nélkül a kis üzemek nem lesznek eh, életképesek. Németországban támogatjuk a kis gazdaságokat, és azt látjuk, hogy igazából eltűnt a közös agrárpolitika. És nagyon fontos az, hogy védjük a tulajdont. Tehát eh, még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon fontos az, hogy megbízható adatok legyenek, és a megbízható adatok értelmében tudhatjuk, hogy mennyi föld kerül bérbeadásra. És adatokra van szükségünk, hogy kié a termőföld. Tehát ki az, aki termel, és ki az, aki a földben, a termőföldben csak befektetést lát. Természetesen csak úgy tudunk dönteni, hogy mit csinálunk európai szinten, ha adataink vannak. Lano képviselő? Oui, président, je suis euh, très heureux de, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy itt lehetek a mai vitán, ugyanis a problémát valóban komoly problémának tartom. Az Európai Unió jövőjére nézve és a területi stabilitás védelmére nézve nagyon fontos, hogy megfelelőek legyenek a mezőgazdasági területek és az erre vonatkozó szabályok. Az, hogy elindultunk a koncentráció irányába, az egy természetes folyamat, de azért ezt valahol meg kell állítani, különben teljesen elnéptelenednek majd a vidéki területek. A vidéki területeket meg kell tartanunk dinamikusnak, élőnek, megfelelő munkahelyeket kell teremteni, hogy a lakosság ne koncentrálódjon kizárólag a városi területekre. Tehát nem feltétlenül jó, hogy egyre több hektárunk van, de egyre kevesebb szomszédunk. Úgyhogy ezt a fajta koncentrálódást el kell kerülnünk. Nagyon sokan azért adják el a földterületüket, mert egyszerűen nincsen pénzük, sőt, sok gazdának ez biztosítja, hogy a nyugdíjas éveiben valahogy megéljen. Hát az lenne a jó, hogyha lehetővé tennénk, hogy azt a területet fiatal gazdák művelhessék tovább, de ehhez a fiatal gazdáknak kedvet kell csinálni, és lehetőséget is kell biztosítani arra, hogy átvegyék ezeket a földeket. Fontos tényező az is, különösen a városi területek melletti területeken, hogy építhető-e az adott mezőgazdasági terület, vagy sem. Ez És egy második fontos kérdés az, hogy meg kell néznünk, hogy az erdő területek hogyan befolyásolják ezeknek a mezőgazdasági területeknek a felhasználhatóságát. Sokszor a mezőgazdaság nem elég kifizetődő, és azért növekszenek az erdő területek. Köszönöm szépen! Amikor a koncentráció, a területkoncentráció jut az eszünkbe, akkor az európai mezőgazdasági modellt is újra kell vizsgálnunk, illetve az európai mezőgazdaság versenyképességét. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék én is köszönetet mondani a tanulmány elkészítőjének. Nagyon sok értékes információt kaphattunk tőlük véleményem szerint is komoly problémáról van szó, úgyhogy talán saját kezdeményezésű jelentést kellene írnunk a témában. Nálunk Lengyelországban elég nagy fejtörést okoz mindez. Nagyon sok lengyel tényleg fél attól, hogy túlzottan elharapodzik ez a tisztességtelen termőföldszerzés, és hogy azok a területek, amelyek jelenleg még lengyel kézben vannak, idegen kézbe kerülnek, méghozzá nagy mértékben fogják ezeket felvásárolni idegenek. Meg kell néznünk ennek természetesen nem csak gazdasági, hanem társadalmi vonatkozását is. A mezőgazdasági területek tulajdon, tulajdoni struktúrája átalakult, ami önmagában véve nem lenne baj, de látjuk, hogy ez olyan problémákhoz vezet, amely szinte az egész kelet-európai régiót érinti. Nyilván a földterületek olcsóbbak Európa keleti részében, mint nyugati részében, és ez vonzza a beruházókat. Ez egyértelmű. Azonban sok esetben a helyi lakosság szeretné megőrizni a területeit, és szeretné ezt nyilván a saját javára is felhasználni, illetve az adott tagállamban megtartani. És volna még egy kérdésem. Én magam is szeretném megtudni, hogy mi az információk és adatok forrása, például a lengyel esetben. Köszönöm szépen, Andrea úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is szeretnék köszönetet mondani a két hozzászólónak, mert nagyon érdekes és nagyon minőségi előadást hallhattunk tőlük. Jó kérdéseket vetett fel ez a tanulmány, különösen azt, hogy mezőgazdasági tekintetben meg kell néznünk saját szakpolitikáink hatékonyságát, illetve korlátait. Egyetértek azzal, hogy a lehető leggyorsabban saját kezdeményezésű jelentést kell készítenünk, tehát ne várjuk meg a félidős felülvizsgálatot, még hamarabb fogjunk bele a munkába, mert 2020-ban újra esedékes lesz a CAP reformja. Nagyon fontos kérdésekről kell beszélnünk a földtulajdonlás jogán, és a mezőgazdaságot egyfajta holisztikus, átfogó politikáként kell kezelnünk. Többen elmondták, hogy az árak milyen gyorsan változnak, és hogy a mezőgazdaságban a földterületi kérdéseket, illetve a munkaerőpiaci kérdéseket milyen nehéz megoldani. Meg kell, kérde, meg, meg kell kérdőjeleznünk közpolitikáink hatékonyságát, amennyiben ilyen problémákkal szembesülünk. Hogyha olyan, problém, hogyha olyan politikát folytatunk, mint amilyen a jelenlegi pák, akkor ne lepődjünk meg, hogy spekulációk jelennek meg a piacon amikor például úgy döntünk, hogy nincsen plafonértéke a támogatásoknak, akkor ez nyilván oda vezet, hogy egyre több nagy szereplő lesz a piacon, és a kicsik egyszerűen eltűnnek. És ez természetesen az egész terület gazdasági helyzetét is át fogja formálni, és akkor ezek a nagy gazdaságok a saját arcukra formálják át ezeket a területeket, és a saját értékeiket fogják érvényesíteni. Én is szeretném egyébként feltenni azt a kérdést, hogy mi az információ forrás, azért nem kicsike és elhanyagolható témáról van szó, nagyon fontos politikai orientációkat fogunk kidolgozni, ezért fontos, hogy tudjuk, hogy honnan jönnek ezek az információk. Tudjuk, hogy a mezőgazdasági politika, illetve a földpolitika kihat a társadalomra, kihat a munkaerőpiacra, és azt is tudjuk, hogy a helyzet nem ugyanolyan minden egyes Európai Uniós tagállamban. Nagyon sok esetben az európai jogszabályok nem, tud, nem tudják és nem is tudták megvédeni a legkitettebb területeket. És még egyszer mondom, hogy nagyon fontos, hogy minden harnap saját kezdeményezési jelentést tudjunk írni ebben a témában, mielőtt még megszületne a félidős felülvizsgálat. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a projekt nagyon elgondolkoztató és nagyon jó a kezdeményezés. Mindazonáltal, ahogy kollégám is mondta, meg kell vizsgálnunk a forrásokat, az adatok forrását. Miért is mondom ezt? Mert az utalásokban, amik a prezentációkban elhangzottak, egy újságból idézett cikket az egyik előadó, ami egy mezőgazdasági miniszterrel elhangzott interjú. Fontos lenne, hogy ezek az intézmények, amelyek a tagállamokban foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, önökkel kapcsolatban legyenek. Hogy önök a legjobb információkhoz jussanak hozzá, hogyha önök újságcikkeket idéznek, akkor a vita a rossz irányt fog venni. Ahogy Desz úr is mondta, lehetséges, hogy csak összezavarodunk. És azt gondolhatjuk, hogy a román gazdák nem kapnak támogatást, pedig 0,3 hektáros területtől már kapnak ők is. Tehát ebből a szempontból nincs különbség a román és a más országbeli gazdák között. Például a román nemzeti területfejlesztési programja révén kiegészítő fizetéseket kapnak a gazdák, hogy ösztönözik őket arra, hogy a piacra termeljenek. Nagyon érdekelne, hogy az Európai Bizottságnak mi a vélemény ezzel jelentéssel kapcsolatban. Van itt valaki a bizottság részéről? Nagyon érdekes lenne tudni, hogy mi a bizottság véleménye ezzel kapcsolatban. Továbbá úgy gondolom, hogy a kutatásukban nagyon fontos lenne hogyha azt is elmondanák nekünk, hogy milyen megoldásokra, megoldásokat tudnak javasolni statisztikai szempontból. Hogyan tudjuk megakadályozni a külföldieket a termőföldjeink tisztességtelen megszerzésében? Mit tegyünk? Hogyan tegyük lehetővé a helyi farmereknek, hogy megvásárolják azt a területet, amit szeretnének? Szerintem a tagállamoknak és az EU-nak is nagyobb szerepet kéne ebben vállalni. Én támogatom a saját kezdeményezésű jelentést, de az is nagyon fontos, hogy megfelelő referenciáink legyenek az illetékes hatóságoktól. Köszönöm szépen, elnök úr! A tanulmány nagyon érdekes, valóban. Érdemes alaposan elolvasni, erre már ráébredtem. Azonban ez a kérdéskör egy kicsit bonyolultabb, mint ahogy azt az elmúlt percekben bemutatták. Miért, miről beszélünk? A termőföld használatáról, a termelésről, vagy a termőföld tulajdonlásáról? Szerintem az, hogy kié legyen a terület, az a tagállami kompetenciában kell, hogy maradjon, a tagállamonként pedig a törvények erre vonatkozóan különbözőek. Franciaországban a gazdák az zártok megművelt területek 75%-ának voltak a tulajdonosai most, ez 50%-ra csökkent. Az elmúlt 30 évben egy sor jogszabály született, ami megpróbálta a terület egységek növekedését megfékezni. Azonban nem mondhatjuk, hogy óriási sikerre járt volna ez. A társasági forma, azaz a szövetkezeti forma is többféle módon valósult meg. 3, 4, 5, 6 család fog össze, és mivel meg egy területe? ezt tényleg lehet szövetkezetnek nevezni, vagy egy kapitalista társaságra van, ról van szó, aminek amúgy semmi köze nincs a mezőgazdasághoz. És ő tulajdonolja a földet. Szerintem ezekben részletekben érdemes lenne belemenni. És azt is figyelembe kell venni, hogy milyen területről beszélünk. Én hegyi térségből érkezek, ahol nagyon alacsony a termelékenység, és csak három hónapon keresztül lehet dolgozni a földeken. Ezért muszáj, hogy a családoknak nagyon nagy területei legyenek a völgyekben, kicsi területet művel meg, meg egy család, a, a hegyi területeken pedig óriási területeken gazdálkodunk. És szerintem érdemes lenne egy kicsit jobban elkülöníteni a jogi kereteket, a társadalmi kereteket, és a termőterületek agronómiai értékét, és így tudnánk részletesebben elemzést végezni, a tekintetben is, hogy a városi nyomásnak hogyan tudunk ellenállni. Az elmúlt 40 évben Franciaország egy teljes megyének a területét veszítette el a városiasodás következtében. Mindjárt befejezem, elnök úr. És tíz évenként veszítjük el ugyanennek a területnek a, a többszörösét azért, mert visszanyeri az erdő Hogyha ezeken a kérdéseken kell dolgoznunk, akkor szerintem egy globalizáló megközelítésre van szükség, és nem csak a kap támogatások újraelosztásáról kell, hogy beszéljünk, aminek persze van hatása, de ez a hatás csak részleges. Elnök, köszönöm szépen. Dorfman úr kapszolt. Köszönöm szépen. Egy kicsit meglep ez a vita. Úgy vélem, hogyha megnézik az európai mozgásokat, akkor szerintem veszélyes, hogyha rögtön termőföld megszerzésről beszélünk. Vannak természetesen olyan jelenségek, amelyek ebbe az irányba mutatnak, de szerintem az is van, hogy a családi gazdaságok nőnek, vagy hogy a román kolléga mondta, én Olaszországban jövök, Olaszországban az elmúlt években nagyon sok fiatal Romániában egzisztenciát alapított. Felvásároltak mezőgazdasági üzemeket, és ott ők most termelők. Ez, ez land grabbing? Ez termőföld megszerzés? Tehát, hogyha valaki földet vásárol, az automatikusan negatív. Tehát valahogy ez, ez derül ki nekem ebből a jelentésből. Tehát az Európai Unión belül a három mobilitás létezik, ezek az Európai Unió alapelvét képzik. Tehát mondjuk, hogyha Magyarországon voltak zsebszerződések, akkor azért voltak, mert a normális törvények nem tették lehetővé, hogy máshogy jussanak földhöz az emberek. De ami nagyon érdekes ebben a tanulmányban, és igazat adok, nagyon igazat adok a készítőknek, hogy az agrárpolitika feladata, hogy jobban megnézze a koncentrációkat és ténylegesen a saját országomban, Olaszországban is megnézhetnénk, hogy ez a 3-4 százalék mezőgazdasági üzem, amely a termőföld 50 százalékát birtokolja, hogyan néz ki? Tehát valószínűleg ezek, ezeknek a társaságoknak semmi köze a termeléshez, semmi köze a termőföldhöz. A pillanatnyi pénzügyi világban nagyon nehéz profitot termelni, és a tőkeerős vállalatok keresik a biztos profitot. És az agrárpolitikánkkal sajnos hozzájárulunk ahhoz, hogy a tőketársaságok biztos nyereséget találnak a földben, a termőföldben. Ez, ez a jogalkotás hibája. Jedno słowo komentarza. W Polsce Są przypadki, gdzie Holendrzy kupili. Lengyelországban vannak olyan esetek, hogy mondjuk egy holland személy megvásárol 100-150 hektárt. Ezek az emberek Lengyelországban élnek egyébként, meg is művelik ezt a földet, és rájuk senki nem néz ferdén. Tehát, hogyha ezek az emberek ott élnek Lengyelországban, és ott dolgoznak, ők maguk dolgoznak a földön, vagy megműveltetik ezt a földet, akkor ezt nem tartom tisztességtelen termőföldszerzésnek. Azt tartom rossznak, amikor ezek az emberek csak megszerzik a földet, és utána rá se néznek. Jár úr. Köszönöm. Nagyon fontos a tulajdon, és társadalompolitikailag is érdekes hiszen Marx azt mondta, hogy a tulajdon tönkreteszi a jellemet. Éppen ezért államosítani kell minket. De szerintem a tulajdon a társadalmat stabilizálja. Tehát igazából azt is mondanám, hogy ha a tulajdon nem oszlik meg igazságosan, akkor tényleg destabilizálja a társadalmat. És a termőföld tulajdona az egy nagyon különleges tulajdon, tehát mindenképpen foglalkoznunk kell vele. De most szeretném felvízezni a bort a közvetlen kifizetéseket nem lehet mindenért felelősíteni. Nagyon fontosak voltak Németországban például. És a befektetők meg így is földet vesznek. Attól függetlenül, hogy jogosultak-e közvetlen kifizetésre, vagy nem. Ez csak egy utalás, de három dolgot írtam fel magamnak. Először is hálás vagyok, hogy van ez a tanulmány, sokkal több ilyen tanulmányra van szükség. És azt is tudnunk kell, például, hogy itt a 33. oldalon látjuk, hogy a számok azért eltérőek. Tehát itt van, hogy 0,8% vagy 5% jogosult a közvetlen kifizetésekre. Igazából ez, ez nem derül ki. Az adatokat mindenképpen úgy kell kialakítani, hogy összehasonlíthatók. legyenek, és szerintem ebben a tanulmányban sok adat nem összehasonlítható a tagállamok között. Tehát mindenképpen szükséges a megbízható adatok létrehozása. Alapvitát kell folytatnunk a bizottságban, hogy mi a kicsi, mi a nagy, mi a versenyhelyzete, mi legyen a közvetlen kifizetésekkel, és így érhetünk el olyan eredményt, hogy megmondjuk, hogy mit tehet az Európai Unió ebben a koncertben. Nagyon fontos a tulajdon, a termőföld tulajdon különleges, éppen ezért nagyon intenzíven kell foglalkozni ezzel a dologgal. És hogyha egy saját kezdeményezésű jelentés akarok írni, akkor benne vagyok. És megvitathatjuk a bizottságban. Köszönöm. Pan poseł Janusz Buciorowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo za... Wojciechowski képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a két szakértőnek a dokumentumot Ebben olyan adatok találhatóak, amelyek nagyjából megfelelnek annak az információnak és azoknak a megfigyeléseknek, amiket mi magunk Lengyelországban elvégeztünk. Nézzük a földkoncentrációra vonatkozó kérdéseket. Mi az oka annak, hogy egyre nagyobbak ezek a gazdaságok? Nem olyan rég voltunk Finnországban egy tanulmány úton, és akkor akkor megismerhettem az ottani, a finn mezőgazdasági minisztérium adatait. 1990-ben 130 ezer gazdaság volt, az, melyeknek átlagos mérete 17 hektár volt, és 1 millió 700 ezer eurót termelt. Most már csak 54 ezer gazdaság működik, fél milliárd euró értéket termelve. Tehát Finnországban is megfigyelhető volt a koncentráció, és az is, hogy a 130 ezer kicsi gazdaság tulajdonképpen többet termelt, mint a mostani 54 ezer nagyobb. Tehát a termelékenysége, a produktivitása ezeknek a területeknek nem növekedett. Nem az az oka annak, hogy koncentrálódnak a mezőgazdasági területek, hogy ezzel többlettermelés jön létre. Úgyhogy nem tudom, hogy az európai mezőgazdasági politika miért engedélyezi vagy támogatja ezt a koncentrációt, hiszen ez a koncentráció negatívan hat mind a gazdák érdekeire, mind pedig a környezetre van valami, amin egy kicsit mélyebben el kell gondolkodnunk. Milyen típusú mezőgazdaságot szeretnénk Európában? Nyilván a különböző tagállamok egy kicsit mást akarnak, hiszen a helyzet is más a tagállamokban. Hogyha szeretnénk, hogy megmaradjanak a kis családi gazdaságok, akkor ezeket segítenünk kell, és nem szabad ellehetetleníteni a helyzetüket. Még egy szót engedjen meg, elnök úr. Nagyon nagy probléma van az Európai Unión belüli versennyel és a verseny kiegyensúlyozatlanságával. Tulajdonképpen kétsebességes Európa jött létre. Van egy gazdag Európa nyugaton, és van egy szegény Európa keleten. Úgyhogy meg kell találnunk azokat a megoldásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy megvédjük a gazdákat a keleti részen az újabb Európai Uniós tagországok között, különben eltűnnek ezek a kis gazdaságok. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Én magam is elmondanék egy rövid megjegyzést. A kisgazdaságok mérete is változó egyébként a tagállamokon belül, és ezzel kapcsolatban is fel kell tennünk néhány kérdést. Köszönöm szépen. Много важно, тъй като... Elnök úr, azzal kezdem, hogy eh, ez a tanulmány nagyon fontos, hiszen eh, a mezőgazdaság, illetve a mezőgazdasági területek képzik eh, a ország gazdaságának az egyik alapját. És éppen ezért nagyon fontos, hogy a szociális felelősség is meglegyen. A befektetők nyereséget akarnak. Tehát céljuk az, hogy a mezőgazdasági területeket felvásárolják, hogy nyereséget könyvelhessenek el. De igazából mi történik az erodált termőföldekkel? Éppen ezért osztom azt a véleményt, hogy kell egy saját kezeményezésű jelentés hogy javaslatokat tehessünk. Lehet, hogy nem lenne rossz összegyűjteni a legjobb gyakorlatokat a különböző tagállamokból. Bulgáriában például van egy politikánk a kimerült földekkel kapcsolatban, hogy mi legyen azokkal a termőföldekkel, amelyek elhasználódtak. Több mezőgazdaság több munkahelyet jelent, hiszen a termőföld a mindennapi kenyerünk. A termőföld szociális biztonságot jelent az emberek számára, akik a vidéki és térségeken élnek. Megpróbáljuk energiáinkat a mezőgazdaságra koncentrálni, És a problémánk pedig az, hogy például a hegyekből elmenekülnek a termelők. Tehát mindenképpen igazságos a politikára van szükség. Ehhez össze kell hasonlítani, hogy mi történik a közvetlen kifizetésekkel. Hiszen a jó szándék, hogy a kistermelőket finanszírozzuk, azzal az eredménnyel járhat, hogy igazából a nagy befektetőket támogatjuk. és a pénz az ő zsebükbe folyik. Köszönöm. Köszönöm szépen. A, az előadó szóba hozta a magyar zsebszerződéseket, Hauslin képviselő úr pedig Strómanokról beszélt, Dorfman képviselő úr pedig azért védte meg a zsebszerződéseket, mert hogy erre lehetőséget adnak a, a jogszabályok. Szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy a magyar földforgalmi törvény az tulajdonképpen a francia és a dán földforgalmi törvényre alapszik. Úgyhogy mi ezen a fronton, a zsebszerződések frontján a magyar állam természetesen megindította a jogi ellenállást, vagy jogi lépéseket tett. Ebből lesznek majd problémák, nyilvánvalóan, de nyilvánvalóan kiállunk a, az igazunkért, hiszen ezek az osztrák gazdák, ez Nyugat-Magyarországra jellemzőek ezek a zsebszerződések, az osztrák tulajdonosok valóban strómanokon keresztül vásárolnak földet, de ezek az osztrák tulajdonosok nem élnek természetesen Magyarországon. Zárszóként én, mi csak ahhoz szeretnénk ragaszkodni, hogy ami Franciaországban igaz, vagy ami Dániában igaz, azok a tör, amelyek helyesek, nagyon helyesek, nagyon jó a francia földforgalmi törvény, nagyon jó a Dán, mi ezeket átvettük. Ami ott igaz, az legyen igaz Magyarországon is, ami Franciaországban törvényes, az legyen Magyarországon is törvényes, mi csak ehhez ragaszkodunk. Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, Kalinowski úr zárja le a vitát. Köszönöm a szót, elnök úr. A tanulmány, amelyet most megismerhettünk, nagyon jó tanulmány, és szeretnék köszönetet mondani a tanulmány elkészítőinek. Valóban a földek koncentrációjával kapcsolatos fejlemények eléggé aggasztó fejlemények. Szeretnék néhány spekulatív vásárlásra vonatkozó példát elmondani, ami leginkább Európa keleti részét, Lengyelországot, Romániát, Magyarországot érinti. Beszéltünk arról, hogy vannak olyan személyek, akik mondjuk lengyel állampolgárok, és ezáltal joguk van Lengyelországban földterületet vásárolni. Mi ezzel a probléma? A probléma az, hogy a finanszírozást a földvásárláshoz tulajdonképpen külföldi szereplőktől kapják, tehát ők csak bábfigurák ebben a vásárlási folyamatban. Van egy átmeneti időszak, ami alatt külföldiek elvileg nem férhetnének hozzá ezekhez a területekhez, de mivel ezt megveszi egy lengyel személy, utána hátulról finanszírozók mégiscsak megszerzik ezeket a területeket, és ezek a területek külföldi kézbe kerülnek. Magyar kollégámhoz csatlakozva szeretném elmondani, hogy nekünk is megvannak a jogszabályaink, van egy ügynökségünk, amely a földvételt és eladást ellenőrzi. A 300 hektár fölötti eladásoknál magának az ügynökségnek elővásárlási joga van. amikor valaki megvásárolja a területet, akkor nagyon fontos, hogy természetes szeméről legyen szó. amennyiben egy vállalat szeretné megvásárolni az adott földet, akkor sajnos nem teljes és nem eléggé egyértelmű a jogalkotás, úgyhogy ezeket a jogalkotási hiányosságokat kellene orvosolni. Mert csak ezzel lehet a földspekulációt megállítani. Nagyon komoly problémával kell ugyanis szembenéznünk. Az Európai Bizottság elvileg a szerződések letéteményese és védelmezője, és a bizottság úgy nyilatkozott, hogy ezek a jogszabályok, amelyek a földek védelmére vonatkoznának nálunk, ellenébe mennek az Európai Uniós jogszabályoknak. Úgyhogy jó lenne, hogyha a parlament minél hamarabb foglalkozna ezekkel a kérdésekkel, jó lenne, hogyha a bizottság megváltoztatná a hozzáállását ebben a kérdésben, mert jelenleg maga az Európai Bizottság az, amely a spekulátorok malmára hajtja a vizet. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor most megadom a szót a bizottság főigazgatósági képviselőjének. Uh, thanks for the opportunity to comment. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen, hogy röviden én is hozzászólhatok ehhez a tanulmányhoz. Sokkal lényeges, sokkal szélesebb körű a probléma, mint ahogy azt az első pillanatban gondoltuk, és ebben igaza van sok képviselőnek. A, tanul, a tagállamok felelőssége nagyon sok lépésnek a meghozatala. Üdvözöljük, bizonyos új adatok bemutatása miatt is ezeket a tanulmányokat. Mindazonáltal különböző koncepciókat és különböző motivációt összekevernek, anélkül, hogy az úgynevezett tisztességtelen területszerzés öm, jelenségét megfelelően értelmeznék, és megfelelően volnák le a következményeket belőle. Szerintem tipikus példa ez arra, hogy az Európai Bizottsági Értékelés helyett a struk, amely a strukturális változásokra vonatkozó hatását vizsgálta a közvetlen kifizetéseknek, ugyanezen adatokból bizonyítékokat bányászta ki arra, hogy ez hozzájárult a tisztességtelen termőföld szerzéshez. A tanulmány, amiből az adatokat szerezték, teljesen más miatt vizsgált adatokat. Nagyon fontos azt is tudni, hogy a különböző terminusokat hogyan értelmezik. Nem szabad ezeket összekeverni egymással. Például a tisztességtelen termőföldszerzést nem szabad összekeverni a strukturális változással, a koncentrációval, ráadásul ezeket külön-külön definiálni kéne. Nem mondjuk azt, hogy ezek nem komoly problémák, de két hatástanulmányban is, az egyik a health check, a másik meg az új kapreform esetében nagyon emélyült elemzéseket folytattunk az Európai Bizottságon belül és kívül is a közvetlen kifizetések és a termőföldpiac hatására. Plusz a konkrét helyi esetek, amiket említettek, nem bizonyítják azt, hogy milyen jelentősége van ennek a folyamatnak. Az adatok utalnak mondjuk a 166 ezer hektára, nagyon konkrét esetekre bizonyos tagállamokban, de ez a legjobb bizonyítéka annak, hogy nagyon marginális a probléma az Európai Unióban, hiszen ez az adat 0,1%-ára vonatkozik a teljes európai termőterületnek, tehát 0,1% azt akármilyen tényezővel szorozzuk fel, akkor is nagyon kicsi marad arányaiban. Ami a farmok koncentrációját illeti, több mint a 100 hektáros nagy birtokokat vizsgálták meg csak, de ez önkényes határ. És mondjuk az állat tenyésztés, vagy a különböző mezőgazdasági termékek esetében más termőterület használata releváns, tehát más célszerű. A tisztességtelen termőföldszerzés és más területek össze kapcsolását nem indokolták eléggé. Más tényezők is vannak, amik a farmok méretének a növeléséhez járulnak hozzá, nem csak a tisztességtelen termőföldszerzés. Nagyon érdekes konkrétan az, hogy különböző tagállamoknak nagyon különbözőek a jogszabályai nem csak a termőföld átadására, hanem öröklésére vonatkozólag is. És azt látjuk, hogy mindazon különbségek dacára a bérelt földek mennyisége 80-tól 20%-ig terjed Európában, az átlag valahol 50%-nál van. Aztán összekeverik a kap kifizetéseket a tisztességtelen termőföldszerzéssel, és nem veszik figyelembe azt, hogy a kap kifizetések disztribúciója a meglévő gazdasági struktúrához, mezőgazdasági struktúrán alapul. Az alapkifizetések a múltbeli termelés helyett most a termőföld területére alapulnak. Így mindig egyelőtlen lesz a kifizetések elosztása, csak akkor nem, hogyha minden egyes gazda ugyanakkora gazdasággal rendelkezne. Ez nem realista megközelítés, szerintem teljesen megvalósíthatatlan. Tehát maradni fognak a különbségek. És végül, ami az agroüzletek és a tisztességtelen termőföldszerzés közötti kapcsolat felállítását illeti nem volt megfelelő bizonyítékuk erre. Nagyon sokszínűek a fejlemények a különböző Európai Uniós területeken. Végül hozzátehetném még azt is, hogy a termőföld termelékenysége és a vidéki populáció és a belső korlátok és határok is hozzájárulnak a változatossághoz. Az ajánlásokkal kapcsolatban nagyon érdekes volt a vita. Hármat vetettek föl. Volt egy dia a kap öt meglévő elemével kapcsolatosan. Persze arról az idők végezetéig lehetne vitatkozni, hogy ezeket hogyan kéne átalakítani, átszervezni. De erre fókuszáltak tehát, és ezzel a fő prioritásunkat kiemelték a termőföld használata és az erre vonatkozó változások, ezek, amikre mi oda akarunk figyelni. Aztán volt még egy javaslat. A tőke átadása arra, hogy termőföldet vásároljanak ebből. Ezt kéne korlátozni. A termőföld az egy helyen marad, ezért aztán egy gazdaságnak a tőkéjének a kétharmadát általában a földértéke képviseli. Mi most akkor meg akarjuk-e várni azt, hogy kockáztatjuk a többi, további szakpolitikai kudarcokat azáltal, hogy nem engedjük meg a termőföld vásárlást, hanem korlátozzuk. Ez nem hiszem, hogy jó megoldás lenne. Az USA-ban láttuk, hogy milyen eredményre vezettek a javasolt intézkedések. Látjuk, hogy a koncentráció két extrém felé mozdult el. Azt is láttuk, hogy a volatilitás, az árak volatilitása óriási jelentőségű volt. A gazdák mm, az időjárásra nem tudnak behatással lenni, tehát a termények mértéke, és ezért az árak is folyamatosan változni fognak. Vannak olyan területek, amelyeket túlkompenzálnak, és olyan területek, amelyeket alulkompenzálnak, és ez tovább torzítja a helyzetet. Tudom, hogy a jövőben is sokat fogunk ezzel foglalkozni, lesznek viták, konkrét javaslatok kellenek, de ehhez sokkal inkább el kell mélyülni a részletekben és a háttérinformációkban remélhetőleg az új strukturális Eurostat kutatásból lesznek adataink, és akkor figyelembe tudjuk venni az európai mezőgazdaságban az elmúlt években történt változtatásokat, változásokat, és ezek alapján jogosabb következtetéseket tudunk majd levonni, mint a kutatók. Elnök, úgy gondolom, hogy ezután a felszólalás után kérhetjük az Európai Bizottságot, hogy egy tájékoztató feliratot készítsen nekünk e témában. Igazából meglep engem. hogy most ennyi érvel hirtelen előállt a bizottság, szeretném, hogyha ezt részletesebben kifejtenék, hogy jobban meg tudják érteni a képviselők is az önök véleményét. Most a szakértőinket kérném meg, hogy adjanak választ a kérdésekre, Szerintem inkább a vitába való bevonódás helyett próbálnak meg reagálni a kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen visszajelzéseket kapok a jelentésre. Tehát nagyon sok kérdést kaptunk. Nyilvánvalóan a bibliográfiában megtalálják majd a referencialistát, a forrásainkat, de elmondhatom, hogy igyekeztünk minél több forrás figyelembe venni. A kutatóközpontokat is megkerestünk, tehát van például egy a bizottság számra tanulmányokat készítő mezőgazdasági kutatóintézet. 2012-ben készültek tanulmányok a termőföld helyzetéről, tehát nagyon sok információt találunk a közvetlen külföldi befektetésekről információt kaptunk az EGSB-től is. Az EGSB-ben e is számos tanulmány készült, és ezeket a tanulmányokat is nagyon jól fel tudtuk használni. 2015-ben jelent meg egy tanulmány, és pedig a termőföld megszerzésről, tehát pont ez volt a címe, és itt Lengyelország például 200 ezer hektárról volt szó ebben a külön tanulmányban, amelyet megszereztek befektetők. A harmadik forrásunk egy könyv volt, egy 2013-as, és itt 13 különféle tagállami kutatóintézet kelet- és nyugat-európából állították össze ezt a könyvet. Termelői szervezetek voltak, emberi jogi szervezetek, környezetvédő szervezetek, fogyasztóvédők, akik eh, tényleg terepmunkát végeztek, és eh, a terepmunkájukat pedig ebben a könyvben foglalták össze. Ezt eh, júniusban az Európai Parlamentnek is bemutattuk már. Tehát ennyi a forrásainkról. Az Európai Unió lehetőségei, hogy fellépjenek a termőföld megszerzés ellen. Elsősorban azt mondanám, hogy mindenképpen európai szinten kell ezzel a problémával foglalkozni. És nagyon fontos az, hogy az európai tagállamokban jobban figyeljük. Tehát például ott van a francia szabályzás. A francia szabályzás nagyon szigorú itt a termőföld adásvételével kapcsolatban. De erős, európai szintű támogatásra is szükség van. Tehát vannak jó példák, jó gyakorlatok, és a jó gyakorlatokat összegegyűjteni, ez igaz. De egy problémát is észletünk, egy további problémát is észleltünk. A termőföld kérdés az Európai Unióban nagyon sok helyre tartozik. Tehát, hogyha a, például termőföld a föld, akkor azt a kap szabályozza, hogyha más, hogyha nem növénytermesztés történik ott mondjuk, akkor az már máshova tartozik, a kohéziós politika felelős érte, a regionális, a vidékfejlesztés, tehát nagyon-nagyon sok helyre oszlik meg a föld kérdése. És ez azt jelenti, hogy nem tudunk holisztikus, átfogó megközelítést alkalmazni. Tehát egy ajánlást tettünk például ennek kiküszöbölésére a bizottság számára, hogy esetleg kidolgozhatnának ajánlásokat a Föld tekintetében. Tehát például a földbérlet tekintetében és igazából ez lehetne egy ambiciózus, vizionárius jellegű ajánlás, hogy igazából a földdel hogyan bánjanak az Európai Unióban. A különféle tagállamok mit tesznek itt a földbérleti iránymutatókkal kapcsolatban. Ez nagyon fontos, és most az Európai Unió feladata az, hogy figyelemmel kísérje, hogy mi történik ezekkel. És az iránymutatások nem kötelező jellegűek iránymutatások. Vannak ilyenek globális mértékben. Európában Németország, Hollandia, Franciaország kezdeményezett a érintetteknek Hollandiában, tehát például saját szervezete van ennek, és a többi európai ország is természetesen figyelembe veheti a iránymutatókat. A föld ügyletek határideje, igen, ez mindenképpen elgondolandó, nem, nem tettünk egy szigorú időbeli összehasonlítást. De utalnék arra, hogy vannak olyan jelzések, hogy a földügyletek száma növekedett Európában, és a 21. oldalon például konkrét adatokat is találunk erre. Itt van egy táblázat, és itt azt látjuk, hogy a mezőgazdaságba történő közvetlen befektetések 2020 tól nagymértékben növekedtek. A válság miatt nyilván az infláció miatt csökkent a föld ára, tehát 2008-tól igazából nagyon-nagyon megnövekedett. Ez azt jelenti, hogy a kereskedelmi érdeklődés a föld iránt nőtt. Itt a holdingok megoszlása, tehát a föld koncentrációra figyeltünk, be is mutattuk, hogy milyen jellegű földkoncentrációk vannak, és azt hiszem a 24. oldalon az Eurostat definíció szerint a nagy gazdaság 100 hektártól kezdődik, és ez az európai gazdaságok 0,6%-a, tehát a, a többség kisebb, tehát az igazi nagy gazdaságok innentől ja, innentől számítanak, de én most itt be is fejezem. ajouté quelques éléments d'information. Igen, én is kiegészíteném ezt néhány információval. Meghallgattam a hozzászólásokat, és a, az adatokkal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy ugye vannak tagállam és vannak európai szintű adatok és mutatók, ami pedig az aktív gazda definícióját illeti. Romániában egyébként nagyon sok visszajelzést kaptunk ezzel kapcsolatban, de a tanulmány elkészítésénél nem volt lehetőségünk arra, hogy minden egyes tagállam, minden egyes képviselőivel, minisztériumával, a gazdákat védő szervezetével felvegyük a kapcsolatot. Romániában például kevés kapcsolatfelvétel történt. Ezért az ajánlásokban ki is mondjuk, hogy olyan mutatókra lenne szükség, és olyan adatgyűjtésre lenne szükség, ami valamilyen szinten harmonizált európai szinten is így sokkal jobb tanulmányokat lehetne majd a jövőben elkészíteni. Tehát beszéltünk az aktív gazda definíciójáról, ami igen nagyon fontos kitétele a jelenlegi Capriformnak. Aztán nézzük a kelet-európai régiót. Ugye 2004-ben számos kelet-európai ország csatlakozott az Európai Unióhoz, amelynek, hát hogy is fogalmazzak, kicsi kaotikus volt a mezőgazdasági területekre vonatkozó jogszabálya és általánosságban a mezőgazdasági területek állapota. Nyilván nagyon sok előrelépés történt, de azért sok helyen a katasztrófához közelített a helyzet. A FAO folyfogamra vonatkozó jogszabályai pontosan ezekre a problémákra próbáltak megoldást találni, ezeket is jó lenne jobban megismerni. A közvetlen kifizetések igazságtalansága valóban fontos kérdés, tehát a, a támogatások kiosztását mindenképpen kiegyensúlyozottabbá kell tenni. Ez nem azt jelenti, hogy a nagyok ne kapjanak pénzt, hanem hogy elsősorban azok a kicsik kapjanak pénzt, amelyeknek valóban szükségük van rá. Hát most nem tudok minden egyes kérdésre külön válaszolni, erre nem lenne idő, úgyhogy ezeket az általános megjegyzéseket kívántam elmondani. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy egy kicsit kár, hogy nem kaptunk mindenre kérdést, de maga a tanulmány és a bevezető előadás tulajdonképpen volt annyira részletes, hogy elmondhatom, hogy körüljártuk ezt a kérdéskört. Egy ilyen vita után mindenképpen következtetések levonására van szükség. Most meg kell néznünk, hogy mit kell tennünk a jövőben, mi lesz a jövőbeli munkánk, milyen új intézkedésekre, jogszabályokra, eszközökre lesz majd szükség. Köszönöm szépen mindkét résztvevőnek. Úgy gondolom, hogy ezzel a kérdéskörrel még sokkal részletesebben kell majd foglalkoznunk. Ami pedig a forrásokat illeti, mindig vannak egyetemi kutatások és egyéb források megjelennek ezek a tanulmányok, amelyek utána élik tovább a saját életüket. Azért úgy gondolom, hogy azok az adatok, amiket meghallgathattunk, közel állnak a valósághoz. Köszönjük szépen még egyszer ezt a nagyon érdekes tanulmányt, és úgy gondolom, hogy bizonyára visszatérünk majd még erre a kérdésre. Akkor most a 12-es napirendi pontra kell áttérnünk és már is megadom a szót az előadónak. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le texte sur lequel nous travaillons. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A tenyésztés technikai jogszabályok vonatkozó dokumentumokat átvizsgáljuk, és Azért nagyon fontos, mert ezek az állatok hozzájárulnak a gazdasági fejlődéshez és az élelmiszerbiztonsághoz is. Az Európai Bizottság az összes ide vonatkozó irányelvet szerette volna egy jogi szövegbe foglalni. De ez a szöveg nem csak egyszerűen tisztáz, világosabbá tesz, hanem egy egységes megközelítést is szeretne alkalmazni. Egy új harmonizáltabb struktúrát szeretne létrehozni az állat tenyésztési szektorra az Európai Unió, ami az állattenyésztésben foglalkozó gazdák és egyéb szervezetek számára világosabbá tenni a helyzetet. Bizonyos pontokat azért szerintem újra kell értékelni, vagy pontosítani kell. Elsősorban szerettem volna, hogyha bizonyos definíciónkat pontosítanák, különösen a faj, illetve a az egyes fajoknak a tenyésztésére vonatkozó kifejezéseket. Aztán igaz, hogy az, hogy egyre szeretnénk versenyképesebbek lenni, ez miatt elő kell segíteni a nagy európai fajoknak a piacra dobását. De nem szabad elfelejtkeznünk a ritka fajokról, vagy azokról, amelyek nagyon kevésbé termé- kevésbé termékenyek hiszen ezek által tudjuk a genetikai sokszínűséget Európában megőrizni. Nagyjából szeretném megőrizni a szöveg eredeti verzióját, de szeretném azt is, hogyha azok a szervezetek, vagy vállalkozások, amelyek irányítják az állattenyésztést, pontos kritériumoknak kellene, hogy megfeleljenek, hogy engedélyezzék őket a hatóságok. A különböző szervezetek közötti együttműködés határokon túlnyúló módon is meg kell, hogy valósuljon. Bizonyos esetekben már megvalósult ez az együttműködés. Szerintem az Európai Unió egy kezdeményezéssel kellene, hogy ezt elősegítse, illetve az interoperabilitást meg kellene valósítani annak érdekében, hogy jobban együtt tudjanak működni ezek a termelőszervezetek. Illetve a vásárlók számára a biztonságot is meg kéne erősíteni. Ehhez nem új jogszabályokra van szükség, hanem meg kell nyitni a vitát, folytatni kell a vitát erről a témáról az Európai Bizottsággal. Aztán szeretném a klónozás területére és az állatjólét területére is kiterjeszteni ezt a szöveget. Ezek nagyon fontos témák. Egy ilyen nagyon technikai és nagyon részletes szöveg szerintem nem biztos, hogy elég erre, hanem ezzel a problematikával foglalkozó konkrét új szövegekre van szükség. Ezért szerintem ebbe a rendeletbe ilyen vonatkozású utalásokat nem kellene bevonni, hanem ezt külön témában kéne kezelni, mert így világosabbá tudjuk tenni. Az is nagyon fontos, hogy az állampolgárok az európai jogszabályokat, az európai rendeleteket jól tudják értelmezni, ehhez világos szövegeket kell alkotni. Az is nagyon fontos, hogy az ágazat gazdasági és funkcionális tényezőit is figyelembe vegyük. Biztosítsuk a megfelelő vezetést, és amellett, hogy a nagy európai fajokat támogatjuk, megóvjuk azokat a kicsi helyi fajokat is, amelyek egy-egy helyi területnek a túlélésében fontos szerepet játszanak. Egy általános szöveg fog születni, mindazonáltal vannak bizonyos fajok esetében nagyon konkrét javaslatok is, például a lótenyésztés esetében. A lovakat szerintem nem lehet ugyanúgy kezelni, mint más tenyésztett fajokat, már csak azért sem, mert a ménes könyv nagyon jellegzetes ö, sajátságokkal rendelkezik, ez eltér a többi törzskönyv típustól. Ráadásul globális szinten vezető szerepet vállal Európa a lótenyésztésben. Nem szabad, hogy ezt elveszítsük. Mi vagyunk a nemzetközi lótenyésztéssel foglalkozó szervezetek központja itt Európában, meg kell óvnunk ezt a pozíciónkat, és meg kell óvnunk ugyanakkor a fajok sokszínűségét is. Köszönöm szépen az árnyékjelentéstevőknek a nagyon érdekes eszmecseréket, és az előttünk álló munkát is érdeklődéssel várom. A menetrend következő. 25-ig lehet módosítókat benyújtani, és remélhetőleg ezek alapján tudok kompromisszumokat kialakítani, mielőtt a nyári szünet megkezdődik, hogy mikor visszatérünk a nyári szünetről, meg tudjuk szeptemberben szavazni a végleges szöveget. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm. Most felkérem a kollégákat, hogy egy percben hozzányúlnak szóljanak csak hozzá. Excellent report. Unfortunately, Mr. Frederick Federley, who's the... Köszönöm szépen. A mi frakciónk jelentéstevője nincsen ma ide, teljes mértékben egyetértek vele, úgyhogy a saját nevemben és az ő nevében is mondhatom azt, hogy nagyon jó munkát végzett a jelentéstevő, és nagyon sok minden pozitívnak tartunk, ami a szövegben van, ezzel nagyjából egyetértünk, csak néhány megjegyzést szeretnék elmondani. Nem borzasztóan nagy horderejű megjegyzések, de azért olyan témák, amikről jó lenne, hogyha vitáznánk mint ahogy a jelentéstevő is elmondta, a lóféléket nem lehet ugyanúgy besorolni, ugyanabban a jogszabályba besorolni, ezért mi is úgy gondoljuk, hogy a tehenekre és a sertésekre vonatkozó jogszabályokból ki kellene venni a lóféléket, ugyanis ezek nem feltétlenül úgy használatok, tehát ezekre vonatkozó jogszabályokat másmilyen módon kellene megszervezni és megfogalmazni. Valószínűleg néhány módosító indítványt is benyújtunk majd ebben a témában, hogy ezt még pontosabbá tegyük. A belső piac működésére vonatkozik a második megjegyzésem. Tökéletesen egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy vannak olyan részek a szövegben, amelyek a biológiai sokszínűség védelmére és a fajok védelmére vonatkoznak, ez jó, de ezt nem lehet felhasználni arra, hogy bizonyos tenyésztői szervezeteket bizonyos országokban megvédjünk. Tehát a versenyt meg kell tartani, és nyilván szaporítóanyagot más tagállamokból lehessen importálni. Tehát így kell ezeket a tenyészállatokkal foglalkozó szervezeteket és szaporítóanyagokat kezelni, hogy ez ne legyen restriktív. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy ez a jelentés a bürokráciát is szeretné kiküszöbölni. Azonban nagyon sok dolgot figyelembe kell vennünk. Hogyha megnézzük az állattenyésztést és a tenyész állatok kereskedelmét. Szeretném mindenkinek előtt megköszönni ezt a jelentéstervezetet az előadónak. Alapvetően Egyetértünk az összes módosítóval, egyetértünk az elképzelésekkel, amiket az előadó javasol, de annak érdekében, hogy elkerüljünk egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, óvatosabbnak kell lennünk. Hiszen olyan helyzetben vagyunk, hogy egyre több delegált jogi aktusról mondunk le, ez pedig megnehezítheti a jogalkotási folyamatot. Hogyha belegondolunk a tenyésztés fogalmába, mi egy nagyon részletes fogalom meghatározást javasoltunk, azonban végezetül mégiscsak beleegyeztünk az előadó definíciójába. Tudjuk, hogy jogilag nagyon nehéz új fogalom meghatározást találni, amely a tenyésztést világosabbá tenné. És több világosságra van szükség európai szinten, hogy mit jelent ez az biztos, hogy ha a definíciót megváltoztatjuk, akkor ellentétes hatás is érhetnénk el. A tenyésztés fogalma nagyon nehezen is értelmezhető. De hogyha belegondolunk most a származási regiszterbe, akkor itt igazából ezt egy tenyésztő, egy általános tenyésztő testület uralja. De Romániában és egyéb kelet-európai országban a származási regiszter állami kézben van. Tehát is ezt is figyelembe kell vennünk. A 14-es cikk esetében egyetértettünk, hogy néhány tagállam már rendelkezik a jogalkotásában vitarendezési módszerekkel egyetértünk azzal, hogy a lovakkal egy külön fejezetben foglalkozzunk, de úgy gondolom, hogy ezen túl nagyon fontos, hogy a technikai terminusokat is tisztázzuk, hiszen a tagállamokban eltérő fogalom meghatározások vannak. Tehát mindenképpen itt világosnak kell lennünk. És most mi szeretném még egyszer megköszönni az előadónak, és szeretném megköszönni a kollégáknak is a segítséget, és remélem, hogy a projektet nem sokra lezárhatjuk. Monsieur Ja, ich kann es kurz machen. Ich danke dir. Rövid lehetek. Szeretném megköszönni az előadónak a kiváló munkát, és szeretném én is hangsúlyozni, amit ő mondott. Nagyon fontos, hogy ne legyen olyan tenyésztés, amely megakadályozza a sok sokrétűséget, sokszínűséget Európában. A sokszínűséget pedig erősíteni kell. Szerintem ezt valahol világosá kell tennünk. Nehogy problémáink legyenek később, az egységesítéssel. Nehogy az legyen, hogy bizonyos fajok eltűnnek Európából. Nagyon köszönöm az előadónak, hogy ezt a pontot kihangsúlyozta. És ebben a tekintetben teljes mértékben egyetértünk. Amit még támogatok, az az, hogy az állat egészségügyre is ügyelnünk kell. A tenyésztés bizonyos tekintetben csak a teljesítményre koncentrál, és például a szarvasmarha tenyésztésben már az életkor már nem is számít. Itt utalnék a biológiai sokszínűségre. Úgy gondolom, hogy a záró megbeszéléseken pedig megállapíthatjuk majd, hogy nagyon jó úton haladtunk, és hogy sikeresen fejleszthetjük a munkát. Egnyi úr, Köszönöm, önök úr. Új tenyésztési jogalkotásról beszélünk, és szeretnék most a brit szempontból néhány pontot megragadni. Szerintem itt egy kis összezavarodás is van, hogy a rendelet megengedi-e, hogy kiszervezzük az állattenyésztést ez nem világos itt, hogy most ki foglalkozhat állattenyésztéssel. Itt mindenképpen tisztázik el a helyzetet. Talán még fontosabb az, hogy a rendelet hatája lehetővé teszi-e olyan tenyésztő programok kialakulása, kialakítását, amely a jelenlegi tenyészprogramokkal szembe megy. Tehát nem világos számomra. Mondok egy példát. Tehát létre kell hozni egy tenyésztési társaságot. És nagy van például sikerült stabilizálni az állattenyésztést. Például Yorkshire-ban a tenyésztők helyi szarvasmarhákat kereszteztek amerikai szarvasmarhákkal. De a bizottság azt mondta, hogy ez nem felelt meg a jelenlegi jogállásnak. Merci. Je sais pas si vous avez bien perçu le... Donc, je passe la... Köszönöm szépen. Van Gotem úrnak adom meg mindjárt a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Danten úrnak a jelentéstervezetet, amely világosan mutatja, hogy az Európai Parlament mennyire érdeklődik a téma iránt, és nem csak a genetikai eh, források a genetikai sokszínűség szempontjából, hanem azért is, mert egy olyan környezetet szeretnének létrehozni, amelyben egy erős európai tenyésztő ágazat tud kialakulni. 56 módosító érkezett, ez is, ez is mutatja az érdeklődést, de először is szeretném megköszönni Dánten úrnak azt, hogy ilyen pozitívan fogadta a szöveget, és ezt tovább javította és próbálta pontosítani az Európai Bizottság szándékait. De vannak olyan dolgok, amelyeken még jobban el kell gondolkozni az Európai Bizottsági eh, szolgálatoknak. Az ötödik bekezdés például az a lehetőség, hogy vissza lehessen utasítani a további tenyésztő társaságok eh, javaslatait egy új programra, aztán az, hogy a parlament delegált jogi aktusokkal rendelkezzen a más fajokra vonatkozó tenyésztési gyakorlatokra vonatkozólag, aztán, hogy a parlament delegált jogi aktust fogadhasson el, aminek az a célja, hogy a meglévő mellékleteket módosítsuk, aztán a hivatalos ellenőrzése korlátozása, és végül a nemzeti jogszabály exkluzív alkalmazása a vitarendezésben. A legfontosabb azonban a jogalkotási szempontból az, hogy szorosan működjünk együtt az intézményeink között. Úgyhogy csak elismételni tudom, hogy szolgálataim eddig is és a jövőben is rendelkezésére állunk a parlamentnek, hogy segítsünk, amikor csak igénylik ezt, hogy egy olyan szöveget tudjunk létrehozni társjogalkotónként, ami mindkét félnek megfelel. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Most pedig Danten úrnak adom meg a szót, hogy zárja le ezt a vitát. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az összes frakció képviselőjének a hozzászólásaikért. Úgy gondolom, hogy valóban egy olyan úton járunk, amivel megállapodásra tudunk jutni, hiszen nagyon lettünk egymáshoz. Ágnyó kollégát szeretném megnyugtatni. Európa nyilván figyelembe veszi a diverzitást, a területi sokszínűséget, és világos az is, hogy az ő által említett példában val kapcsolatban a jelenlegi szövegben nincs semmilyen akadály az ilyen jellegű tevékenység végrehajtására vonatkozólag. A bizottságnak azt szeretném elmondani, hogy már az ENVI szakbizottság tagjaként is szorosan együttműködtem a bizottsággal, és szerintem ugyanazt a szellemiséget tudjuk itt is a mezőgazdasági bizottságban követni. Az Európai Tanács párhuzamosan harad és már is rendelkezésünkre áll az ő megfogalmazásukból néhány. Lehet, hogy ez majd megkönnyíti a munkánkat a három oldalú tárgyalások során. Ami konkrétan a delegált jogi aktusokat illeti. Az előirányzott szöveg szerint nagyon sok delegált jogi aktusra lesz lehetőség. A parlament bizonyos szakértelmet szerzett már ezekkel kapcsolatban, és az alapszövegek szerintünk már lehetnek eléggé világosak ahhoz, hogy végrehajtási jogi aktusokkal is boldoguljunk majd. Van azonban egy nagyon érzékeny kérdés, ez pedig a másfajokra való kiterjesztés. Az önök által előtt álló szöveg csak a a e, szarvasborhákra, kecskékre, juhokra, e, disznóra és lovakra vonatkozik. A baromfi szektorra nem. Ezeket az ágazatokat delegált jogi aktusokkal tudjuk lefedni. Szeretünk volna, hogy egy olyan alapi szöveg öm, születik meg, ami már ezt a területet is lefedi, amely már rendelkezik arról, hogy ha új fajokat is szeretnénk bevonni a jogszabály hatája alá, akkor azt meg tudjuk tenni. És szerintem ez egy eléggé érinthetetlen és módosíthatatlan kívánsága volt az árnyék jelentéstevőknek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Kíván-e Buda úr hozzászólni? Igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a tenyésztő szervezeteket illeti. Talán érdemes lenne egy kicsit részletesebben fogalmazni a szövegben a az információ minőségével és mennyiségével kapcsolatosan, amit ezek a szervezetek be kell, hogy nyújtsanak. Amikor egy gazda állatot importál, akkor meg kell, hogy győződjön arról, hogy a rendelkezésre álló információ és a valóság megegyezik. Ezt a saját tapasztalatomból is mondhatom. Amikor importáltunk állatokat, akkor előfordult, hogy nagyon sok információ az nem felelt meg a valóságnak, és az állatok minősége alacsonyabb volt, mint kellett volna. Ezért szerintem erre az aspektusra nagyon oda kell figyelnünk. Dancer úr, még egyszer, de röviden, ha lehet. Köszönöm szépen, azért kértem szót, hogy Buda kollégának válaszoljak. A statisztikában az adatok felhasználhatóságát, az adatok tartóságát nagyon fontosnak tartjuk. Tehát olyan adatokkal kell dolgoznunk, amelyek hosszú távon érvényesek és megbízhatóak. Nagyon fontos, hogy ezek az adatok összehasonlíthatóak legyenek a különböző tagállamok között. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Június 25-én déli 12 óráig kell benyújtani a módosító indítványokat, úgyhogy van még néhány napjuk. A koordinátorokat és az elnököt kérném, hogy maradjanak itt a koordinátorok ülésére. Többieknek köszönöm a délelőtti együttműködést.